Good morning, dear colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Elnézést kérek, hogy megvárattam önöket. Elkezdjük az ITRE ülést, a hivatalos ütésünket. Az egyes pont a napirend elfogadása, hogyha nincsen ehhez más megjegyzés, akkor elfogadhatjuk a napirendet megjegyzés nélkül. Most az elnök közleményei, nagyon röviden. A kult szakbizottsággal július 13-án, szerdán 5-től 6.30-ig lesz egy ülésünk. Délután egy jelentéstervezetről lesz szó a kulturális és kreatív iparok közös európai megközelítése címet. Tehát szeretnék mindenkit meghívni a július 13-i közös ülésre. A hármas napirendi pont, a napirend, illetve március 17-e, április 7-i ülések jegyzőkönyvének az elfogadása, hogyha nincsen megjegyzés, akkor elfogadtuk a jegyzőkönyveket. Köszönöm szépen! Most pedig eh, elkezdjük a közmeghallgatást, melynek a gázcsomag a témája. Tehát, hogy ez az eh, Európai Unió energia politikáját hogyan befolyásolja. Szeretném üdvözölni a meghívottainkat, az egyes és a kettes panel résztvevőit, tehát az ITRE bizottság nevében szeretném megköszönni, hogy eljöttek, és szeretném megköszönni, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon fontos számunkra, és az ITRE jogalkotási munkájában nagyon előkelő helyet foglal el a gázcsomag. Nagyon lényeges. A belső energiapiac megvalósulása érdekében, tehát a konzultáció nagyon fontos az európai energiabiztonság megvalósítása tekintetében. Tehát egyrészt a belső energiapiacunk, ez nagyon közel áll az energiabiztonsághoz. Négy javaslatunk van, kettő jogalkotási, tehát az ellátás biztonsága, Buzek, jelentős a kormányközi megállapodások, Krasnodemski jegyzi ezt a jelentést, és két közlemény, az e a csefolyós gáz és a gáz tárolása, öreg jelentés, és e a fűtés és hűtés gierek a jelentéstevője. Tehát nagyon érdekes ez az ITRE szakbizottság számára főleg a gáz tekintetében. A gáz ellátás, a gázpiac, hiszen a gáz energiaforrás, ide tartozik az új gáz lelőhelyek kiaknázásának lehetősége és a földközi tenger keleti térségében. Ennek nyilván nagy hatása lesz majd az EU-n belüli energiaárakra hozzájárulhat ez a COP21-es agendához is. Tehát, ahogy említettem, kettő óra áll rendelkezésünkre, két részből áll majd a meghallgatás, mindegyik végén kérdéseket tehetnek fel, amelyre, amelyekre választ kapunk. Most azzal kezdeném, hogy hogyan tudjuk maximalizálni a hozzáadott európai értéket az Európai Unió energiabiztonságában, tehát a gáz csomagon belül. Szeretném megkérni a felszólalóinkat, hogy ne beszéljenek 8 percnél tovább. Tudom, hogy nem könnyű, hiszen szakértői a területnek, és valószínűleg nem lesz túl könnyű 8 percen belül befejezniük. De nem kapnak többet a felszólalóink, a kollégáink 2 percnél. De most vágjunk bele a dolgok közepébe. Elnézést, három előadónk van az első panelben. János Kopács az első aki az Energia Közösség titkárságának az igazgatója, amelynek székhelye Bécsben van. A szlovén parlament tagja, a Költségvetési Bizottság tagja a szlovén parlamentben, ezen kívül pénzügyminiszter a szlovén kormányban, környezetvédelmi, területrendezési és energiaügyi miniszter. Hát egy nagy minisztérium ez. Mielőtt a jelenlegi helyét elfoglalta. Kopács úr a szlovén gazdasági minisztérium gázfőosztályát vezette. Janez, átadom a szót. Tehát az első panel első előadását hallgatjuk most meg. Köszönöm szépen, Buzek úr, köszönöm szépen a meghívást, hogy lehetőséget kaptam. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Ez az első alkalom számomra, és szeretnék mindenkit meggyőzni, hogy a bizottságnak nagyon jó elképzelései vannak. Tehát az energiaközösség az a unió szerves része. Ide tartozik a, ide tartoznak a szerződéses felek, és annyira függünk, hogy ettől, hogy remélhetőleg nem sokára elfogadhatjuk. Európában, ahogy látjuk, nagyon bőséges a gázellátás, sokkal bőségesebb, mint a fogyasztás. Az ábra a fogyasztást is mutatja, és hogy honnan jön a gáz. Tehát sokkal nagyobb ez, mint sokkal nagyobb a kínálat, mint a kereslet, és hogyha belenézünk a statisztikába, akkor azt látjuk, hogy igazából itt hús is van, meg hal is van, de azért nagyobb különbségek vannak. És itt azt látjuk, hogy az LNG, a cseppfolyós gáz aránya hogyan változik majd a jövőben. Itt látjuk az új szállítókat, az Egyesült Államokat, Indonéziát, Ausztráliát, és így tovább. Ezek megbízható országok, sokkal megbízhatóbbak, mint például Oroszország gázszállítóként, és természetesen megpróbálnak a lehető legversenyképesebb módon gázt árusítani Európában. Tehát nagyon sok gáz van. Tehát dúskálunk a gázban. Ez a jövőbeli tendenciákat mutatja Európa gázfogyasztásának tekintetében, és azt láthatjuk, hogy az LNG import valószínűleg nagymértékben megnövekszik majd az Oroszországból származó import csökkenni fog, és a saját kitermelésük az növekedni fog. Norvégia, Hollandia, Norvégia stabil termelő, de egyéb termelők csökkentik a termelésüket. De az LNG megjelenik. Ezen kívül itt van egy bizottsági idézet, az LNG stratégiával kapcsolatban, tehát a folyékony, a cseppfolyós gáz valószínűleg megmenti Európát a lehetséges gázhiánytól az elkövetkezendő évtizedekben. Ez a térkép egy kicsit más képet mutat azt mutatja, hogy hol versenyképes az ellátás, a zöld országokban a legversenyképesebb, a barna, illetve vörös országok esetében az ellátás kevésbé diverzifikált. Ezek főleg oroszgáztól függenek. És itt vannak a problémák. Itt vannak Európa problémái, a gázbiztonság tekintetében. Tehát, amikor itt a gázellátás biztonságáról beszélünk, akkor általában az orosz szállításról összefüggő problémákról beszélünk. A többi az többé-kevésbé elméleti felvetése jelen környezetben. A térképek a, a stressz teszteket mutatják, 2014-es tesztekről van szó, ezt a bizottság hajtotta, és az energiaközösség titkársága, tehát itt látjuk, hogy milyen forgatók, forgatókönyvek vannak, tehát a baloldali az a koordinált megközelítés, a jobboldali pedig a koordinálatlan megközelítés mutatja. Ez azt jelenti, hogy minden ország saját útját járja, nincsen összehangoltság, bizonyos országok pirossal vannak jelölve, vagy egészen sötét bordóval, ami azt jelenti, hogy magukra vannak hagyva, hogyha Oroszországból nem jön gáz. Ez a kép az Európába érkező vezetékeket mutatja, az Európai Unió területén lévő vezetékeket, a jobboldali táblázat pedig azt mutatja, hogy hány különféle vezetéket táplálnak gázzal. A többségük viszonylag szegényes. Az LNG terminálokkal kapcsolatban az LNG terminálok 25%-át használják ki pillanatnyilag. Tehát a gáz infrastruktúra az több mint elégséges, nagyon jó az infrastruktúra, de néhány helyen azért jelentkeznek problémák. Ezek a problémák pedig ismét összefüggenek az európai térképi jobb oldalával, ahol kevésbé diverzifikált a gázellátás. A bizottság egyik kezdeményezése az úgynevezett CESEC, tehát ez a közép-kelet-dél-európai stratégia a legproblémásabb területeken szeretnék megoldani a problémát, ez pedig Dél-Kelet-Európa. Ez pedig az Európai Unió keleti részének is segítségét nyújthatna, amennyiben hiányosságok lépnek fel, és csökken a gázellátás. Ez egy konkrét javaslat a térképen. Látjuk a piros vonalakat. Ezt az európai költségvetés finanszírozná, tehát az esetleges gázhiány pótlását az európai térség legproblémásabb területén. Ez pedig az energiaközösség térképe. a sárga országok egyéb szerződéses feleket képviselnek. Nem mindenhol van gázpiac, néhány helyen igen. A legfontosabb itt Ukrajna. Tehát most már lassan a végére érek. A rossz gyakorlatról is szeretnék szólni, hiszen ez létezik. Tehát mi történik akkor, amikor a transeurópai infrastruktúrát megvizsgáljuk, tehát mi történik akkor, amikor az Európai Unió és az LNG szerződés felek között megszakad a kapcsolat? Itt az új gáz, biztonságáról szóló rendeletben van egy rákapcsolási záradék, ami az Európai Unió és az energiaközösség között fennáll. Mindig energia unióról beszélünk, azonban ennek igazából nincsen egy igazi igazgatása, és reméljük, hogy ezen a téren jobb lesz a helyzet. A titkárságon általános rákapcsolási záradékokkal is foglalkozunk, de ki tudja, mi lesz, hogyha ezt elfogadjuk. Ez egy eh, kölcsönösségi záradék, de most eh, nem szeretném ezt jobban részletezni. Ezek azok az országok, amelyeknek eh, a határpolgányokat meg kell oldania. Tehát ezt az Európai Energia Közösségi Régiónak hívjuk, de más témánk is van, de most befejezem. Támogatjuk a gáz ellátás biztonságáról szóló rendeletet, támogatjuk a rákapcsolási záradák, záradékot, és reméljük, hogy általános megoldásként sikerül lesz majd elfogadni irányelvekben, rendeletekben, hogy a páneurópai térség és a belső energiapiac tényleg működjön. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen ezt az előadást. 36 ország energia uniójáról beszélünk összességében, ha jól értem. Lépjünk tovább, a következő előadót hallgatjuk meg. Manon du Dufour asszonyt, az E3G Brüsszeli irodájának vezetőjét, Mielőtt az E3G-be lépett be, a Bloomberg New Energy Finance-nél dolgozott Londonban és New Yorkban. Mi több? A globális széndiokszid és az európai széndiokszid piac kialakításában részt vett, valamint folyamatosan elemzéstárgyává tette az innovatív web oktatás és a stratégiai cége működés szimulációját. Ez mind érdekes téma, hogy a business community, az üzleti közösség számára az éghajlat és az energia kérdését próbálja érthetőbbé tenni, és most öné a lehetőség, hogy az európai parlamenti képviselők számára is közelebb hozza ezt a témát. Köszönöm szépen! miniszterelnök úr, örülök, hogy itt lehetek, és ilyen izgalmas témáról beszélhetek. Az E3G egy nem profit szervezet, melynek célja az, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású társadalomra való átállást felgyorsítsuk, csak hogy lássák, hogy honnan is jövök, melyik oldalt képviselem. Az energia ma a lehető legbiztonságosabb, ez egy pozitív hír, és ez nem véletlenül történt. Az elmúlt tíz évben nagyon sok erőfeszítést eh, tettünk arra, hogy integráljuk az európai infrastruktúrát, és kidolgozzuk az európai együttműködést. Kiépítettük tehát a szolidaritást az országok között, és ilyen módon kevésbé sérülékeny az európai energiállátás, az európai hozzáadott értéknek jó példája az. Az elmúlt tíz évben az olaj és a gáz árak rekordmagasságról zuhantak rekordsebességgel, és az új technológiák egyre nagyobb fontossággal bírnak a smart energy, az intelligens energia megoldások az, energia, az elektromos áram termelés területén segítik a gyors átállást az alacsony széndiokszid kibocsátós a társadalmakra. Változott tehát a kihívás, és ez az energia integráció új fázisát nyitja meg. Hiszen nem csak az államhatárokon túl működnek együtt a országok, hanem például a gáz és az energiaellátás között is nagyobb integráció tanúi vagyunk. És a tiszta energia megközelítést más megközelítéssel kell egységesíteni, és épp erről szeretnék beszélni. Egy sor kihívással állunk tehát szemben, és egy sor kérdéssel is szembe kell néznünk. Először megvizsgáltuk rendszerünk ellenálló képességét. A ellátási hálózatunk ellenálló képességét, különböző ellátási útvonalakat vizsgáltunk meg Észak-Afrikából, Oroszországból és Norvégiából. És nagyon meghökkentő volt az eredmény, amely azt mutatja, hogy Európa jelenlegi gáz infrastruktúrája nagyon ellenálló képes. Egy-két kiigazításra van szükség Dél-Kelet-Európában. Kétfajta beruházásra van szükség, és senki sem fog megjelen, meglepni. Ez egyik a hatékonyság növelése négy se, négyes faktorral csökkenti a felhasználást. Másodszorban a jobb um, integráció jobb együttműködést jelent, és ilyen módon növelhetjük az ellátás biztonságát, illetve csökkenthetjük a költségeket, mint egy felével. Azt mondhatjuk tehát, hogy um, továbbra is uh, nagy feladatok állnak előttünk a tervezésben. Nem probléma, hogy új gázinfrastruktúrát építünk, feltéve, ha tudjuk, hogy um, ha ellenőrizzük, hogy erre szükség van. És itt látunk egy-két kihívást magunk előtt energiapolitikánkban. Elsősorban is. Úgy tűnik, hogy gáz infrastruktúrát építünk arra számítva, hogy nőni fog a gáz igény. De nem biztos, hogy ebből valóság válik. Mi több azt látjuk, hogy ez gáz felhasználás csökken, 2010-ben érte el a legmagasabb színvonalat, Csupán egy-két országban magasabb a 2015-ös felhasználás, mint 2010-ben. És akár a bizony, bizottság, akár a hálózattervezők, akár az ipar gyakran túlértékelé várható felhasználást. Ugyanakkor a jelenlegi kapacitások elegendők lesznek arra, hogy 2040-ig ellássuk a felhasználókat. A termelők tekintetében még nagyobb a különbség, hogyha megvizsgáljuk azokat a szenáriókat, amikor, hogy a 2030-ig az energiahatékonysági és megújuló becsatlakoztatási célokat elérjük, akkor valóban csökkenni fog a gázfelhasználás. Hogyha 2050-ig előre tekintünk, akkor még nagyobb csökkenéssel lehet számítani a párizsi megállapodás ugye 2%-kal csökkenti a globális felmelegedést, és ez azt jelenti, hogy Európának teljesen dekarbonizálnia kell majd a energiaágazatát. Nagyon gyorsan hátat kell fordítani a szénnek, de elég gyorsan el kell búcsúznunk a kőolajtól és a földgáztól. Persze, nem most konkrétan ez a csomagnak a tagja, része ez, de bizony az, hiszen az infrastruktúra 40-60 éves futamidejével működik, tehát hogyha most építünk egy új pipeline-t, a, egy új vezetéket, amely 2020-ban lép működésbe, ez még akár 2006-ban is működhet, amikor pedig a széndiokszid kibocsátásunkat csökkenteni akarjuk. Fennáll annak a veszélye tehát, hogy a semmire tervezünk, és vagy elpocsékoljuk a pénzt olyan infrastruktúrára, amely nem hasznos, vagy pedig nem felelünk meg az éghajlatváltozási elvárásoknak azért, mert kénytelen, kelletlen, még a drága, rossz infrastruktúrát használjuk. Most mit tegyünk tehát? Mi a gázinfrastruktúra kialakításáról néhány intelligensebb lépésre teszünk javaslatot úgy, hogy Európa energia bizt, ellátási biztonságát ne veszélyeztessük. Hat lépést vizsgáltunk meg, egyszerű dolgokat például. Használjuk fel a jövő infrastruktúrájának kialakításában az éghajlat célokat, vizsgáljuk meg a projektek, a hosszú futamidejű projektek hosszú távú fenntarthatóságát. És különösen két pontot szeretnék kiemelni. Egyrészt a legjobb opció a hatékony eh, igazgatás, a hatékony menedzsment, az energiaigények hatékony eh, menedzselése, ez nem csak egy külső tényező, nem lehet így rátekinteni, nem sokkal többről van itt szó az energiaigényt preventív megközelítéssel lehet kezelni, és ezért ez különösen relevánsá válik a ellátási rendelet kontextusában. Az USA jó példát ad arra, hogy a üzemeltetőkre kötelezettségeket lóttak, hogy mind az ellátás, mint a keresleti oldalon a legalacsonyabb költségű beruházásokat hajtsák végre, és így ki lehetett térni az alternatívák irányába is. Több milliárdnyi összeget lehetett megvédeni, megőrizni, így megtakarítani, és az energiahatékonyságot tartották figyelem elől. Másodszorban a gáz és az energiaágazat jobb integráció és feladat. A tendencia ugyanis hogy csak a gáz ellátási megoldásokra koncentrálnak, de hát mondtam, hogy a két ágazat egyre inkább integrált. Lehet, hogy a gázhálózatüzemeltetők tudják a gázhálózat problémáit, az elektromos hálózatüzemeltetők ismerik a saját problémájukat, de mindenki a saját érdekeit követi, a mi célunk pedig az, hogy integráljuk a e két oldalt. Ezért tehát úgy gondolom, hogy a gázinfrastruktúrától való függésünket csökkenteni lehet -e, és az intrúzív fellépések számát is csökkenteni lehet a szélsőséges helyzetben. Éppen ezért játszanak fontos szerepet a vésztervek és a megelőző tervek. Végezetül meg annyit szeretnék mondani, hogy az első lépések az európai integráció új fázisában jelennek meg, ezek nem helyettesítik, a felvetített lépések nem helyettesítik az európai jogalkotó által tervezett lépéseket, nem sokkal inkább kiegészítik azokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az előadóink majd válaszolhatnak a kérdésekre, és hozzátehetnek majd további információkat, ami kimaradt a előadásokból, ezt csak úgy jelzem. Harmadik előadónk pedig Andrew Walker, a Senyier Energy alelnöke. Nos, a Senyier Energy az USA-ból tervez Európába cseppfolyós gázt importálni. Ez nagyon hasznos lehet számunkra. Én Washingtonban töltöttem néhány napot, az ITRE nevében, és itt szenátorokkal és a üzleti közösséggel is megvitattam, képviselőivel vitattam meg, hogy milyen kihatással lesz a TTIP erre az ágazatra. A Senyér eh, stratégiai tervezése Andrew Walker legfőbb feladata, és nem olyan régen még a Global Energy alelnöke volt, és itt a, valamint a BG csoportban az energiastratégiai osztály vezetője volt. Valamint uh, Trinidad és Tobágóban is dolgozott, uh, és az e egyiptomi uh, cseppfolyós gáz cégnél, és a Dragonnel az USA-ban is dolgozott. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a szakbizottság valamennyi tagjának, hogy engem a Senyer képviseletében meghívtak a mai napon. Mint ahogy ön is elmondta, egy amerikai cégről van szó, amely exportban utazik, úgyhogy gondolom senki számára nem lesz meglepő, hogy az amerikai exportra fogok majd koncentrálni, és arra, hogy a globális gázpiacra ez milyen kihatással van, illetve hogy az európai gázpiacra ez milyen kihatással van. Nem fogom felolvasni az első szlájdot, ahol azokat a jogszabályokat idézem, amelyek kapcsolatban állnak a prezentációmmal, de szükség van ezeknek a megemlítésére. Nos, a Senyi évek tervezése után most már megvalósította az LNG exportot, és itt az első már működő cseppfolyósító üzemünk látható öt ilyen üzemet építünk még az Egyesült Államok területén, ezek még nem készültek el. Az első kargó is útnak indult 2016. február 24-én. Ez az Asia Vision nevezetű tartályhajó, amely az első szállítmányt szállította a nemzetközi gázpiacra. Kilenc ilyen szállítmány követte az elsőt február óta a közép-keletre, Ázsiába, Dél-Amerikába, illetve a hetedik szállítmány Portugáliába érkezett, tehát az Európai Unióba érkezett meg, nem is olyan régen. A következő grafikont tulajdonképpen már Kopács úr is felvázolta az előadásában, csak nem pont ugyanebben a formában. Itt a teljes LNG mix látható. Az öt terminál, amely még építkezés, építés alatt áll, további 600 millióval fogja majd növelni a kapacitásunkat. Ezen a grafikonon a 2020-as időszakig terjedő időszak látható, és amennyiben minden úgy halad, ahogy elterveztük, 2025-re az USA vezető szerephez jut majd az LNG piacon. Nagyon komoly befektetéseink vannak, ráadásul az Egyesült Államok egy keresztversenyképes szállító más beszállítókhoz képest nagyon alacsonyak a forrásaink, alacsony költségűek a forrásaink, és összesen 800 trillió köb lábban mérhető, ami kb. 22 ezer millió köb méternek felel meg ami körülbelül az Európai Unió 53 évi ellátását biztosítja, csak hogy nagyjából meg tudjuk becsülni, hogy milyen volumenekről van itt szó. Sokkal olcsóbban érhető el az LNG az Egyesült Államokban, mint más beszállítóktól, éppen ezért rendkívül versenyképes a piacunk. Ami az export engedélyeztetéseket illeti, ezek rugalmasak, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez is nagyon komoly előny a globális gázpiacon, vagy hát a globális LNG piacon. Természetesen mindezekben az előnyökben az Európai Unió is részesülhet, mivel nagyon komoly LNG importőr az Európai Unió. Ez is tulajdonképpen látható volt már egy előző előadásban, úgyhogy nem fogom elemezni magát a grafikont, csak azt szeretném elmondani, hogy az USA-ból érkező LNG biztonságos forrásnak számít, a volumenek tekintetében rugalmas, és ez mindenképpen az Európai Unió számára kedvező. Ausztrália természetesen szintén nagyon fontos beszállító lehet, de rendkívül messze van, Katar, illetve az Atlanti óceán pedig nem annyira megbízható beszállító, mint az Egyesült Államok ami a volumenek flexibilitását illeti, ezt maximálisan megvalósítja a tőlünk érkező LNG, ami a az Atlanti óceánon átnyúló kereskedelmi kapcsolatokat illeti, reméljük, hogy a kínálat diversifikációja megvalósul majd, és mindez alacsonyabb gázárakhoz vezet majd az Európai Unióban. A gáz ugye alacsonyabb CO2 kibocsátással jár, mint más foszilis energiaforrások, és ezzel segíthetünk az Európai Uniónak abban, hogy elérje a kópos célkitűzéseket. Ráadásul már létező infrastruktúrákon keresztül lehetne megvalósítani ezt az USA-ból az EU-ba érkező LNG eladást, ami szintén rendkívüli módon csökkenti a költségeket. Az Európai Bizottság tanulmányt készített arról, hogy milyen módon lehet profitálni az LNG-ből, az, az, az amerikai LNG-ből. Mi nagyjából hasonló eredményre jutottunk, itt láthatóak az előnyök és láthatóak a kihívások is. Ezeknek egy részéről már Kopács úr beszámolt. Én ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy az LNG olyan megoldás, amely minden európai polgár számára könnyen hozzáférhetővé tehető a balti országoktól Dél-Európáig. Ugyanakkor van még szükség némi infrastruktúra képítésére, és akkor a globális piacon az LNG tényleg mindenki számára elérhető lesz. Úgy véljük, hogy nagyon fontos az együttműködés a vezetőkkel a megfelelő infrastruktúrák kialakításában. A konnektivitás a belső piacon szintén nagyon fontos, az infrastruktúra fejlesztőkkel való kapcsolattartás, hogy az erre vonatkozó projektek megfelelőképpen haladjanak előre. Összefoglalva azt tudom elmondani, hogy az USA export elindult, az USA energia mindenképpen betört az európai ez az európai piacra, amely nagyon komoly előnyöket jelent az Európai Uniónak, ugyanis a gázellátás biztonságosabb lesz, megengedhető áru lesz, és ezáltal stabilabb lesz az európai energiapiac az EU intézmények vezetőit, a parlamentet, és különösképpen ezt a szakbizottságot is nagyon fontosnak tartjuk abban, hogy minden egyes Európai Uniós polgárt segítsenek abban, hogy kihasználhassa az LNG-ben rejlő egyre nagyobb lehetőségeket. Rendkívül fontos, hogy ez a munka, amit elindítottunk, sikeres legyen, és hogy ebből tényleg minden egyes európai állam profitálhasson ezzel a pozitív gondolattal zárnám az előadásomat. 8 perc, 50 másodperc, nem nagyon léptem túl az időmet, és szívesen válaszolok még kérdésekre is. Köszönöm szépen, alelnök úr. Először is a politikai frakciók képviselői szólhatnak hozzá. Karics kolléga lesz az első, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék egy specifikus kérdést feltenni Dufour asszonynak. Az európai gáz struktúra ellenálló képességével kapcsolatban láttunk egy nagyon szép grafikont Ukrajnától Norvégiáig, de azért én úgy gondolom, hogy nem minden annyira rózsaszín, mint ahogy elhangzott, mert Dél-Kelet-Európában igenis lehetnek fennakadások, lehetnek problémák. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy szóljon néhány szóval többet az európai gázellátási hálózat ellenálló képességével kapcsolatban. Egy kicsit fejtse ki részletesebben az előadásának ezt a részét. Aztán azt is szeretném megkérdezni, hogy az LNG tekintetében mik a szűk kereszt, keresztmetszetek, ugyanis szerintem vannak nem megfelelően használt terminálok, mondjuk Franciaországból Németországba tartó irányba, és az északi áramlat kettessel kapcsolatban pedig azt szeretném megkérdezni, hogy ezek hogyan fognak eljutni Európa délkeleti országába, hogyha Ukrajnát levesszük a térképről. Hogyha jól értettem, akkor ez fog történni, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mi történik, mert úgy gondolom, hogy itt nagyon komoly ellátási zavarok fognak keletkezni. Köszönöm szépen, Griffin asszony a szocialisták részéről. Köszönöm szépen köszönjük az előadást, és nagyon örülök annak, hogy Manon nagyon holisztikusan közelítette meg ezt a kérdést. Ami a kihívásokat illeti, ugye a legfontosabb az ellátás biztonsága, valamint a fenntarthatóság, illetve hogy az Európai Unió hogy tud fenntartható energiamixet biztosítani. Egyelőre ki vagyunk szolgáltatva néhány külső beszállítónak, az Egyesült Királyságban 50%-át importáljuk a gáznak, ami elég nagy arány. az északi tengeri források kimerülőben vannak, éppen ezért ezeket az energiabiztonsági kérdéseket meg kell oldani, és nagyon fontos a tagállamok közötti szolidaritás. Olyan biztonságos keretet kell kialakítanunk, amelyben fenntartható megoldásokat tudunk találni, és senki sem izolálódik, senki sem zárható ki. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyságnak fontos részt kell játszania ebben az európai tervben. A bizottság regionális megközelítést javasolt. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos ajánlás az egész Energia Unió tekintetében és már említettem azt, hogy amikor a gázbiztonságról és az ellátás biztonságáról beszélünk, akkor holisztikusan kell megközelítenünk az energiaellátás kérdését, és gondolnunk kell a megújuló energiaforrásokra. Amikor kimondjuk azt a szót, hogy energiabiztonság, akkor arra is gondolnunk kell, hogy milyen áron férhető hozzá a gáz az iparképviselői, illetve a háztartások részére, és hogy senki se éljen energiaszegénységben. Mr. Henkel on the... Köszönöm szépen, Henkel úr az ECR nevében. Három. Nagyon rövid, világos kérdésem van. Volker úrhoz az első szólt arról, hogy csökken az ellátás Európában, a kérdésem pedig a következő. Ez tényleg az ellátás kérdése, vagy ez a verseny, az európai gáz versenyképességének a hiánya. Van egy kérdésem Dufour asszonyhoz is. Szólt bizonyos kelet-európai országok helyzetéről is. Más ilyen országoknak atomerőművük is van, és száz százalékban függenek az orosz nukleáris fűtő anyagtól. Megemlítette azt a lehetőséget, hogyha Oroszország beszünteti a gáz ellátást, akkor Oroszország beszüntetheti a nukleáris fűtőanyag szállítását is. És az utolsó kérdésem Kopacs úrhoz szól az Észak-Áramlat tekintetében. Én úgy gondoltam, hogy mivel ennyi gázunk van, akkor igazából minek törődünk vele? Uh, thank you much. Madame Fonset, on behalf... Igen, az a ALDE részéről. Igen. Egészen egyszerűen utalnék egy olyan forgatókönyvre, amennyiben eh, problémák eh, történhetnek meg eh, nagy mennyiségű földgáz importjával. Ez nem lehet, nem, nem fékezi ez a megújuló energiaforrások kiépítését, hiszen hogyha ennyi gáz van, akkor mi a motiváció? Látjuk, hogy politikailag stabil országokból érkezik a gáz, tehát ez megbízható, ez nem akadályoz meg minket abban, hogy megújuló energiát hozzunk létre, hiszen az energia hatékony gazdaságba történő átmenetben vagyunk. És hogyha elégethetjük azt a sok gázt, ami van, akkor mi van a palagáz törés, széttörésével, a palagáz kitermeléssel? Tehát, hogyha Franciaországban a környezetvédelmi miniszter Szegolen Royal azt kéri, hogy nézzék meg, hogy milyen legális eszközei vannak eh, annak, hogy megtiltsák a nem hagyományos gáz importját, tehát a palagáz importját hogyan lehet jogilag megtört, meg, tiltani. Tehát, hogyha Franciaország nem engedi a palagáz importját, akkor ennek a következménye lehet, hogy más ország is reagál erre, és hasonlóan és a francia energia ügyi szervek kötöttek szerződéseket az, Európa, az Egyesült Államokkal, és elképzelhető, hogy itt problémák lesznek. Tehát mit tehet Európa abban a tekintetében, mit tehet Európa abban a tekintetben, hogy megakadályozzák a palagáz importját, illetve a nem hagyományos módon kitermelt gáz. Tehát hogyan lehet megakadályozni, hogy metán buborékok keletkezzenek? Tudjuk, hogy ennek nagyon negatív következménye lehet. Köszönöm. Köszönöm. Jesse? Düfurasszonyhoz lenne néhány kérdésem. Tehát, hogyha jól értem, a nagy európai országok, az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, Franciaország mind kevesebb gázzal rendelkezik, és az egyik ország, ahol sok gáz van, az Bulgária, de Bulgária kicsi, és Lengyelország a másik. Ez pedig alapvetően azt jelenti, hogy nem olyan környezetben vagyunk, hogy a gázfogyasztás növekedjen. De a szomszédja azt mondta, hogy 2018-tól még több gáz lesz. Tehát 2018 és 2020 között több szolgáltató lesz az európai piacon. Karinz úr már rákérdezett erre, ha jól értem a vizsgálatait Igazából nincsen semmi problémánk, hogyha megáll a gázszállítás Oroszországból, hiszen megvan az infrastruktúránk. Hogyha további infrastruktúrát eh, építünk, például az északi áramlat 2 akkor az okoz majd problémát. Hiszen annak csak is akkor van értelme, hogyha Ukrajna keresztül nem jön gáz. De, hát de így a jelen helyzetben ez egy nonsens van egy jól működő rendszerünk, és akkor valamit hozzáadunk a rendszerhez, ami lehet, hogy nem is működik. Tehát az az egész északi áramlat a rendszer logika alapján. Tehát, hogyha egyáltalán van valamilyen logika. Akkor az utolsó kérdésem, Schizner úr, elnézést a vállalat részéről lévő úr, tehát a TTIP segíthet, hogyha szállítják a gázt, hogyha versenyképes az amerikai gáz, akkor mit tehetünk a TTIP-ben, hogy több gázt hozzunk be Európába, hogyha így is úgy is jön Európába az amerikai gáz. Érdekes volt a diákon, hogy itt a alacsonyabb széndiokszid kibocsátásról beszélt, de nem beszélt arról, hogy a környezetet károsító kibocsátások csökkennének azt mondta, hogy a palagáznak a kibocsátásai magasabbak, károsabbak, mint a hagyományos gázé. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát, hogyha a klímáról beszél, akkor mi a helyzet itt a széndiokszid kibocsátással? Köszönöm. Paloma López asszony a GUE részéről. Spanyolul beszélek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóknak is Én a cseppfolyós gázról szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy ez az európai gázcsomag egyik pillére. Azért szeretnék erről szólni, mert Spanyolországban úttörő munkát végeztek, ami ezt a gázt illeti. Spanyolországban nagyon sok szállítási útvonal létezik, azonban problémák is vannak azt mondta, hogy kételkedik, és hogy főleg gazdasági nehézségeket okozhat a meglévő cseppfolyós gáz tárolása. Vannak már létesítmények, és hiszen azt is látjuk, hogy tisztességtelen verseny is vezethet, vagy verseny torzításra is vezethet ez. Igazából nincsen kereslet ezen gál tekintetében, és hogyha tényleg szeretnénk fenntartható energiaforrásokat, akkor azokra kellene koncentrálni. Tehát a kérdésem a következő. Az LPG stratégia hogyan néz majd ki az energia átmenet során? Tehát, hogyha áttérünk a megújuló energiaforrásokra. Itt Spanyolországban eléggé spekulatív projektek is vannak. Úgy gondolom, hogy itt a prezentációk eléggé világosak voltak, hiszen nincsen további igény. Tehát szerintem legyünk nagyon óvatosak, mielőtt olyan projekteket támogatunk, amelyeknek káros hatás lehet a környezetre tehát már eléggé problémás. Például az, ott van Hautkastor Donánia, tehát eléggé sok példát sorolhatnék saját hazámból. Például a katarigáz, vagy a palagáz. Európában nem túl népszerű. Tehát igazából megpróbálunk egy demokratikus átmenetet kialakítani, ahogy tetszik az európai polgároknak. Köszönöm szépen. Igen. Átadom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Több megjegyzésem is lesz. Először is, ugye Franciaországról szeretnék beszélni, hogy de Gaulle-on Dugoltól kezdve, Pompidon keresztül, Sárközig nem nagyon voltak kommunista rendszereink, de az orosz gázra mindig is szükségünk volt. Ez természetesen politikai választás. Elképzelhető az, hogy egy tagállamban, illetve egy harmadik országban nem értünk egyet az ország vezetésével, ugyanakkor az energia szempontjából kapcsolatba kell, hogy maradjunk velük. Az viszont már meggondolandó, hogy az ukrán események miatt az orosz gázellátás megkérdőjeleződik-e vagy sem. Nézzük meg, hogy mit tehetünk most, hogy milyen megoldást találhatunk. Úgy tűnik, hogy van most itt egy megoldásunk, egyszerűen az USA-tól kell vennünk a gázt, ott csepp folyósítják, mi pedig megvesszük ezt az energiabiztonság nevében mert hogy az USA majd biztosítja nekünk azt az energiabiztonságot, amit Oroszország mindig is megígért, de most úgy tűnik, hogy mégsem képes ezt garantálni elfogadható-e számunkra az, hogy az USA-ból palagázt vásároljunk, amit ugyanazzal a repesztéssel állítanak elő, mint az a repesztési technológia, amit itt Európában nem tudunk elfogadni hogyha úgy gondoljuk, hogy a cseppfolyósítás környezeti szempontból az Európai Unióban elfogadhatatlan, akkor mitől válik ez hirtelen elfogadhatóvá, hogyha azt az USA csinálja? Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogyha Oroszország egyszer úgy dönt, hogy a következő naptól kezdve egyáltalán nem ad nekünk egyetlen csepp gázt sem, akkor hirtelen hány tankhajót és hány kilométer vezetéket kellene felépíteni, hogy megfelelő mennyiségű gázhoz jussunk hozzá, úgyhogy nem tudom, hogy miért kell ennyire nyomatni az amerikai gázt, amire nincs szükségünk. Köszönöm szépen. Hallottuk a kérdéseket. Nekem is van egy-kettő. Kopacs úr, tól kérdezem. Az energia unióban ban csak úgy lehet bevenni az külső államokat, amennyiben ők az EU energiára vonatkozó rendeleteit átveszik. Nos, ezen az úton hol, hal, hol állnak? Manon du, Dufour asszony. <coughs> A szoftver hardware-rel szembeni prioritásos helyzetbe hozása, ezt mondta. Mit jelent ez? Kérem, kommentálj ezt egy picit. Aztán Andrew Walker alelnök úrtól kérdezem. Ő azt mondta, hogy összevetve a gázárakat az európai földrészen, azt mondhatjuk, hogy az LNG, illetve a vezetékes gáz Kérem, vesse össze tehát az LNG, a cseppfolyós gázárát, az, mely mondjuk a közel-keletről, vagy az USA-ból jön, és a hagyományos gázvezetékeken, három forrásból jövő gázárat. Köszönöm szépen, megadom önöknek a szót először Kopacs úr. Köszönöm szépen, Buzek professzor úr. kérdés arra vonatkozott, hogy a harmadik energiacsomag átvételében a partnereink hol tartanak. A gáz területén Ukrajna a leginkább előre haladott, a harmadik energiacsomagot teljes egészében beültették, átültették. Persze az transmissziós rendszer működtetőre vonatkozó szabályokat nem. Komoly kihívásokat rejteget ez a folyamat, de reményeink szerint eh, sikerül véglegesíteniük majd ezt a folyamatot. Van is erre egy menetrend, amely előirányozza, hogy az idei év során, vagy esetleg jövő év elejére ezt véglegesítik. Nagyon gyorsan történt, mint ez, sokkal gyorsabban, mint konkrét EU tagállamokban. Szerbia, hogy folytassam a sort, a jogszabályokat mind átültette, de ezeket még nem érvényesíti. Bosznia a energiacsomagot még nem ültette át, és a FIROM a volt Jugoszláv Macedón köztársaság sem. Moldova éppen most dolgozik ezen. A parlament vitázik erről a tervezetről, és reményeink szerint egy-két hónapon belül sikerül elfogadni az idevágó jogszabályt. Így állunk most. A jövőben a legnagyobb probléma nem a szekundéri jogalkotás, jogi norma szövegek lesznek, hanem a hálózati kódok. Rengeteg hálózati kód van, a teljes végrehajtás szempontjából nagyon fontosak ezek, és az Európai Bizottságnak kell erre javaslatot tennie. Ez még nem tette meg, előbb-utóbb ez várható azonban. A legnagyobb problémánk azonban abban rejlik majd, hogy hogyan lehet a hálózati kódokat összekapcsolni Hogyan lehet tehát az Európai Uniós tagállamokat összehozni az energiaközösségi szerződéses partnerekkel? Mint mondtam előadásomban, a jogi szakadék nő, nem hogy csökkenne. A 15-ös cikkben rejlő záradék megoldást jelenthet erre a helyzetre, de ezt minden európai jogszabályban érvényre kell majd juttatni a jövőben. Az északi áramlat kettesre is rákérdezett elnök úr. Nos, az egyik kérdés az volt, hogy miért törődjünk ezzel, hogyha már annyi gázán rendelkezésünkre. Illetve mi történik, hogyha gazdaságilag ez nem térül meg. El, elő, előképzelhető ez, de sajnos ez a nagy infrastruktúrális projektek nem kizárólag szakmai kérdések alapján kerülnek eldöntésre, nem csak gazdasági szempontok számítanak itt, hanem bizos, bizony át és át van politizálva a döntés maga. Hogy mi történik majd a nyitott jogi kérdésekkel? Hát talán a sennyi az USA-ból, annyi cseppfolyós gázt hoz az USA-ból, hogy kiderül majd, hogy az északi áramlat kettőre nincs szükség, és eleve csődbe fog menni ez a hatalmas projekt, és ilyen módon feladják azt. Épp úgy, mint a déli áramlat projektet feladták. Hát lássuk meg. Thank you very much, madam. Thank you. Köszönöm. Dufour asszony. Dufour asszony. Kezdem Thomas képviselő kérdésével a gázkeresletre vonatkozó kérdésre. Hosszabb ideig csökken a gáz iránti kereslet. Az európai gáz kereslet 75%-a 6 országra koncentrálódik, amelyekben a energiafelhasználás csökkentése becsvágyó program. Nem a gazdasági recesszió miatt csökken a gázfelhasználás, hanem az ipar megváltozó formája okán a fő különbség tehát a kollégákkal közöttem az, hogy nem azt nézem, hogy nem azt mondom, hogy nincs elegendő forrás, hanem sokkal inkább mi arra kérdezünk rá, hogy mennyire van még szükségünk. És ebben a kontextusban az előrejelzések szólnak arról is, hogy nő majd a gáz felhasználás Európában, de ezek az előrejelzések nem veszik figyelembe számításaikba az európai um, energi- széndiokszid csökkentési célokat. Nem veszik figyelembe, hogy mennyi biogázt tudunk felhasználni, illetve hogy a közlekedési ágazat mennyi gázt használ majd fel. És itt még visszatérnék az ellenállósági szempontra Nos, a mi ellenzésünk azt mutatja, hogy alig kell új infrastruktúra. Van egy kis infrastruktúrális igény, a regionális együttműködés még nem működik, tehát itt van mit tenni, de hát hatalmas beruházásokra nincsen szükség. Egy szóval biztos, hogy pár milliárdból megoldható ez hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, hogy mennyi infrastruktúrát terveznek, akkor azt látjuk, hogy már most is elegendő a rendelkezésünkre a már most is 57%-át a kapacitásoknak nem használjuk fel. Kérdezem, hogy szüksége van-e még további infrastruktúrára. Nem akarok itt dönteni arról, hogy melyik projektre van szükség és melyikre nincs, de az északi áramlat kettőre tekintve felmerül bennem a kérdés, hogy miért eh, erőszakolj, erőltetik ezt a projektet? Hát politikai szempontból nagyon pusztító, a diversifikációs célt nem felelnek, nem felel meg. Nem látom a gazdasági logikáját sem, nem tudom miért nyomják annyira ezt a projektet. Aztán az urán ellátás e rendszerének biztonságát is megvizsgáltuk. Gondolom, hogy ha a kereslet csökkentésre fordítanánk a figyelmet, akkor ugyanilyen eredményeket érnénk el, pozitív eredményeket érnénk el. Tehát, hogyha több a hatékonyság, több a megújulók, nagyobb a megújulók forrás százaléka, akkor nincs annyi üzemanyagra szükségünk. Utolsó kérdés, hogy mit értettem a szoft vagy a hardware alatt. Azt gondolom, hogy a bizottság javaslatom szól erről, és voltak éppen arról van, arról van ebben szó, hogy nem új pipeline-okra, gázvezetékekre van szükség, hanem sokkal inkább jobb együttműködésre van szükség az egyes ágazatok között. Csak keresletet kell csökkenteni, tehát egy eh, soft megközelítésre van szükség, nem a hardvert kell kiépíteni. Köszönöm, Andrew Walker kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes kérdéseket fogalmaztak meg, melyek közül van, amelyik a gáz mixben betöltött szerepére vonatkozik. Ez egy szakpolitikai kérdés. Mind gázcég, persze mi támogatnánk a gáz felhasználását az energiamixben, mely egyébként a megújuló energiaforrások jó bekapja is, tartaléka is. Alacsony széndiokszid kibocsátású szénhidrogénra van szükség a mixben, mindig is szükség lesz a gáz ilyen nem szólok hozzá. Nem szóltam hozzá az éghajlat célok kérdéséhez, de nem azért, mert nincsen mondandóm, hanem azért, mert 8 percben ez nem fért belem. 8 percben nem lehet beszélni arról, hogy a széndiokszid, illetve a cseppfolyós gáz összefüggéséről beszél. Tehát mi amellett vannak, hogy a mixben helyzetbe hozzuk a gáz, de hát erről egyértelműen az Európai Bizottság kell, hogy dőljön, döntsön. Még egyszer mondom, ez egy politikai és szakpolitikai döntés, melyről az Európai Bizottság dönt. Mi ugyanakkor támogatjuk a szabad kereskedelmet a globális gázpiacokon. Egyébként ez az USA kormányának is célja. Egyetértünk az ITRE és más testületek javaslat, javaslatával a tekintetben, hogy a fejlődő gázpiacból mindenki húzon hasznot, nő a verseny az európai gázpiacon, az pedig csökkenteni fogja az árakat. Hogy ez most az igények növekedése során történik-e meg, vagy pedig a gáz szerepét más energiahordozó veszi át, ezt nem tudom de minden esetre a globális piacokhoz való hozzáférés csökkenése óhatatlanul az árak emelkedéséhez vezetne. A lengyelországi és litvániai ellen, terminálok kialakítása azt mutatja számunkra, hogy nagyon gyenge tárgyaló pozícióban voltak ezek az országok, hiszen kiszolgáltatott helyzetben voltak. Ilyen módon tehát az ország lakosságának energia számláit is csökkenteni lehet az ilyen beruházásokkal, melyek, még egyszer mondom, függetlenebbé teszik az országokat. Ami pedig az ára vonatkozó kérdését illeti, elnök úr, konkrét választ nem tudok adni, de általános észrevétel szeretnék tenni, amely annak a szellemében fogalmazódik meg, mint amit az előbb mondtam. Jelenleg a gáz a, a szuperciklus alacsony ö, nyersanyagárai alacsony gázárakhoz vezettek. Az LNG terminálok és ö, a hálózatok ö, persze megtérüléssel kell, hogy dolgozzanak, de rövid távon azt mondhatjuk, hogy négy 4,5 dollár per MBTU lehet az ár. És a USA cseppfolyós gázt ezen az árszínvonalon el lehet juttatni Európában. Mi több jelzés van az ágazattól, hogy ezek az árak reálisak. Hogyha tehát további gázellátási infrastruktúrát akarunk építeni, akkor hosszú távú gazdasági tervezésre van szükség. A hosszú távú marginális gazdaság fejlesztése azt jelenti az USA számára, hogy növekedhet a gáz szolgáltatás, a gázmennyiség, az USA ugyanakkor egy világos ármarket fogalmaz meg, azt mondva, hogyha szükségetek van a jövőben gázra, akkor ezen az áron tudunk szállítani. Hogyha más pedig több, magasabb árat kér, akkor ezen az ellátási áron biztosítani tudjuk számotokra a cseppfolyós gázt. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon hatékony tárgyalási pozíció, tárgyalási eszköz az Európai Unió számára, amikor a meglévő norvég, orosz vagy belföldi gáztermelőkkel tárgyal. Nem akarok itt most elfogult lenni egyik irányában sem. Azt hiszem, hogy sikerült a kérdéseket megválaszolni, ha nem is mindegyiket, elnök úr. Köszönöm szépen, szorít az idő, de még két további kérdést tesznek fel. 30 másodpercben, kedves képviselő, képviselőtesünk Turmes úr. Csak tíz másodpercre van szükségem, bár úgy tűnik, hogy Volker úr plusz 4 percet kapott, és mégsem volt képes választ adni a nagyon egyszerű kérdésemre, hogy a palagás CO2 kibocsátása és klíma hatása milyen. Én úgy gondolom, hogy a carbon leakage miatt úgy tűnik, hogy a konvencionális gáznál negatívabb ennek a környezeti kihatása. Elfogadja ezt, vagy pedig nem? Köszönöm szépen. Schaffhauser úr, parancsoljon. Köszönöm. Én az átlátható árakkal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Ebben benne vannak-e a környezeti árak. Tehát benne van ebben az amortizáció, ami mondjuk lehet 10 év vagy 15 év, mert szerintem akkor az árak egészen máshogyan alakulnak. Úgyhogy ez az átlátható ár szerintem ennek se füle, se farka, és ezzel az energetikai átállás sem tudjuk biztosítani, mert úgy gondolom, hogy igenis van költsége a környezeti átállásnak. Polker úr, parancsoljon, válaszoljon ezekre a kérdésekre. Igen, köszönöm. Először is nézzük az árképzést. Természetesen ennek számos aspektusa van, több különböző energiaforrás van, és nyilván minden az adott piactól is függ, hogy hogyan szeretnénk tovább lépni, hogyan szeretnénk fejleszteni, milyen piacokra szeretnénk betörni. Vannak előnyök, vannak hátrányok természetesen minden esetben, és minden egyes politika, minden egyes tagállam megállapítja, hogy az intézkedéseivel milyen lehetőségeket akar támogatni, és milyeneket akar visszaszorítani. Úgyhogy az adók kiszabásánál bizonyos lehetőségeket előnyben részesítenek, másokat pedig a háttérbe szorítanak a politikai döntések. Ami a palagázt illeti, mi infrastruktúrát építünk, tehát nem mi állítjuk elő magát a gázt az Egyesült Államokban. Úgyhogy idézhetnék itt most tanulmányokat, amelyek a CO2 kibocsátásról szólnak, de nem ez a szakterületem. Amit el tudok mondani, az az, hogy az USA-ban a gázkitermelés természetesen a megfelelő törvények és szabályok végrehajtása mellett történik, ahogy azt az adott kormány előírta. Ezt tudom elmondani. Köszönöm szépen a választ, köszönöm szépen a választ mindhárom hozzászólónak, köszönjük szépen, hogy eljöttek a mai napon, és egy óránál hosszabb időt is ránk szántak. Akkor áttérünk a második részre meghallgatásunk. Második részére ez az Energia Unió és a szabad piac. Tehát az Energia Unió és a szabad piac. Hogyha megkérhetem mindkét felszólalót, hogy tartsa a 8 percet beszédenként. Az első felszólaló Claudio de Száli. De Szálci. Tehát Claudio De Scalzi úr. Well, you joined any Uh, some years ago. Uh... Tehát vezető menedzser volt több helyen, ezen kívül több régióban járt a világban, vezető pozíciókat töltött be. Korábban, korábban a brit ENI ügyvezető igazgatója is volt, és az európai olaj és gáz intézmények díját, valamint amerikai bánya ügyi díjat is kapott. A Konf Industria igazgató tanácsának tagja szeretném megkérni, hogy tartsa meg felszólását a második panel első előadásaként. Everyone. Köszönöm szépen, és kellemes délután kívánok mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani Buzek elnöknek ezért a kedves meghívásért, és köszönöm szépen az ITRE valamennyi tagjának, aki eljött ma, hogy az EU energiabiztonságáról eszmecserét folytasson az energiabiztonság rendkívül fontos téma itt az Európai Unióban, hiszen az Európai Unió egyre inkább nettó energiaimportőrré válik. A 2000-es években az EU körülbelül 50%-át állította elő a saját gázszükségletének, de ez most már kevesebb, mint 30% és néhány éven belül kevesebb, mint 20% lesz. Éppen ezért az energia tekintetében az egyik legfontosabb kihívás az, hogy integrált európai energiauniót tudjunk létrehozni. Ezen kívül a széndiokszid kibocsátási célkitűzéseknek is meg kell felelnünk, így egyre fontosabbá válik, hogy diversifikált és fenntartható energiamixet hozzunk létre, amely lehetővé teszi a gazdasági növekedést, ugyanakkor megtér, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy megtérüljenek az eddigi hatalmas beruházások. Hogyha visszamegyünk a 70-es évekre, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió olyan modellt választott, amely a földgázra alapozott, mert akkor ez volt a legtisztább, a leghatékonyabb és a legkönnyebben hozzáférhető energiaforrás. A gáz valóban jól összeházasítja a versenyképességet, az energiabiztonságot és a környezeti célkitűzéseket, mert sok helyről érkezhet Európába megbízható ellátási utakon. A dekarbonizációs eljárásnak is rendkívül fontos része a gáz, ugyanis a szénhez képest fele annyi CO2 kibocsátással jár. Az Európai Unió az elmúlt évtizedekben óriási beruházásokat indított el az integrált gázpiac eléréséhez, és most már ez a legnagyobb energiainfrastruktúra az egész világon, amely a jelenlegi kereslet 60%-át fedi le, amely összesen 465 millió köbméteres kapacitással dolgozik, és 200 millió köbméteres LNG kapacitással. Az elmúlt 20 évben 65 milliárd eurós beruházásra került sor a kapacitásépítésben, a tárolásban, és az importkapacitás körülbelül 40%-on áll, a tárolási kapacitás pedig 50%-on. Több mint 150 gigawatt új hiper hatékony gáz erőmű épült, amelyek összesen 240 milliárd eurónyi gázt képviselnek. Ennek az új stratégiai célkitűzésnek a keretein belül a 2000-től 2009-ig terjedő időszakban a gáz kereslet 30%-kal növekedett, elérve az 520 millió köbmétert, és ez 2015-re valószínűleg 700 millió köbméterre emelkedik. De 2009-ben nagyon komoly változások következtek be, ugyanis 2014-re 400 millió köbméterre csökkent a kínálat, hirtelen és óriási kereslet csökkenés következett be, amely először 45%, majd 30%-on állt meg. Ennek az oka a szén növekedése, a megújuló energiaforrások növekedése, illetve a gazdasági válság. Éppen ezért 2008 óta nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézni. A környezeti kihívásoknak is meg kell felelni, a CO2 kibocsátást csökkenteni kell, és meg kell néznünk azt is, hogy milyen kihatásuk van a túl támogatott megújuló energiaforrásoknak. A 2014-es évben az, a világszinte megújuló energiaforrásokra költött 75 milliárd dollárnak 55%-a az Európai Unióra koncentrálódott. Éppen ezért meg kell változtatnunk ezt az energiapolitikát, amely most már meglehetősen konfliktusos. A megújuló energiaforrások 8%-os növekedést értek el az elmúlt 5 évben, amely mindenképpen fontos, ugyanakkor ezzel párhuzamosan teret nyert újra a szén is, ami megint egy ellentmondásos paradox helyzethez vezetett. ugyanis a szén gyorsan és könnyen pótolta azt a kiesést, amit az okozott, hogy bizonyos megújuló energiaforrások már nem kaptak olyan erős támogatást. Ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy ezek 76%-áért felelősek a CO2 kibocsátásnak, és hogyha az Európai Unióban eléri a szén a 25%-ot, az 76%-os CO2 növekedéssel fog járni. Ez azt jelenti leegyszerűsítve, hogy 1%-os növekedés a szén felhasználásában megszünteti a a megújuló energiaforrások felhasználásában bekövetkezett 10%-os növekedéssel elért eredményeket. Mindennek természetesen komoly költségvetési kihatásai is vannak, de természetesen azt is meg kell néznünk, hogy ez a környezetünkre és az életünkre milyen kihatással bír. Erre szeretnék majd koncentrálni az előadásom második részében. Először is, mint ahogy az imént elmondtam, nagyon komoly import kapacitással bírunk, amely az Európai Unió keresletének megfelel, és hogy ehhez nagyon komoly beruházások csatlakoznak. Másodszorban a hagyományos ellátókon kívül Norvégia, Oroszország, Algéria. Most már kihasználhatjuk az új szuperóriásokat is a kelet-mediterrán régióban, illetve Afrika keleti partjainál. Ezen kívül ezeken a területeken kívül úgy tűnik, hogy a Levantei öbölben, illetve a Nílus deltájában nagyon komoly potenciál rejlik, így tehát oda kell figyelnünk majd ezekre a területekre, illetve Líbiára is. Az energiapiac meglehetősen telített, de az Európai Uniónak további volumenekre van szüksége, ez pedig valószínűleg oda vezet, mint ahogy az imént elmondtuk az Egyesült Államok esetében, hogy az árak csökkenni fognak. Éppen ezért a gáz, mint lehetőség még diversifikáltabb, még versenyképesebb és még biztonságosabb, mint valaha nem vesztegethetjük el azokat az erőfeszítéseket és beruházásokat, amelyek az elmúlt évtizedekben megvalósultak, tehát úgy kell az energiabiztonsági modellünket kialakítani, hogy ebben megfelelő szerepet kapjon a gáz, illetve hogy figyelembe vegyük a környezeti célkitűzéseket, amelyek különösen fontosak a COP21 2030-ra szóló célkitűzéseinek függvényében. Úgy tűnik, hogy a jövőben a megújuló energiaforrások játszák majd a legfontosabb szerepet, de mindent ezzel nem lehet elérni, tehát a megfelelő kiegészítő megoldásokra is oda kell figyelnünk. Olyan energia modellre van szükségünk, amely a gázt és a megújulókat egyformán tartalmazza, és ahol megtaláljuk azt az egyensúlyt ezek között, amely egy tényleg alacsony szén tartalmú jövőt garantál számunkra megbízható, versenyképes és diversifikált energiaellátással. Nézzük, hogy eddig mit tettünk meg, és mire van még szükség a jövőben. Először is a helyi gáz előállítást kell támogatni. Az Európai Unióban vannak még olyan országok, amelyek potenciálisan növelni tudják a gáz kitermelésüket. Ez nagyon komoly előny, mind a munkahelyteremtés, mind pedig a gazdaság szempontjából, és csökkenti az importtól való függőségünket is. Így tehát ezeket a lehetőségeket támogatni kell. A nemzetközi összekapcsolódás is rendkívül fontos, ugyanis kelet-nyugat, illetve észak-dél irányban is nagyon komolyak az infrastruktúránk, ugyanakkor például Spanyolország és Franciaország, Olaszország és Németország, vagy Németország és a kelet-európai országok között vannak problémák. Tehát ezeket az összekapcsolódási pontokat még meg kell teremteni. Vannak már most működő infrastruktúráink, de ezeket mindenképpen ki kell egészíteni illetve a két déli csomópontban, Olaszországban és Spanyolországban az import fogadására alkalmas kapacitásokat is kell építeni. Így el fogjuk majd érni a megfelelő diversifikációs szintet. Ezen kívül egy közös szabályozási keretet kell megteremteni, harmonizált szabályokat kell alkalmazni a szállítás és a tárolás tekintetében, ahol olyan árszintet tudunk biztosítani, amely minden európai ország számára megfelelő. Végezetül szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen meglehetősen közel állunk már az integrált európai gázpiac megteremtéséhez, de el kell érnünk azt a megközelítést, amelyben minden egyes tagállam egy kicsit túl tud lépni a saját szükségletein, és európai szinten tud gondolkodni, mert csak így tudjuk kihasználni mindazokat a lehetőségeket, amelyeket az elmúlt évtizedekben kiépítettük. Hogyha erre képesek vagyunk, akkor kikövezzük az utat egy valóban hatékony gázellátás előtt, amely csökkenti majd a kibocsátást, és az egész európai modell fejlődéséhez vezet. Köszönjük szépen! Akkor most megkérem, hogy a következő felszólalónk... Ja, nem. Először kérdéseket lehet feltenni, az első listámon Vincent úr. Köszönöm, elnök úr. Van egy kérdésem, ami az európai gázpiacokkal függ össze, és összefügg az első panellel is. Uh, Tehát szeretnénk biztosítani, hogy a gázellátás Európában zavartalan legyen, és hogy is mondjam, Úgy gondolom, hogy ha az ellátás biztonságáról beszélünk, akkor megerősítettek abban a véleményemben, hogy több millió köbméter gáz lesz a jövőben, tehát ez biztosítva van. Tervezhetünk úgy energiauniót, hogy az országok saját maguk döntenek? Tehát például, hogy Németország és Oroszország dönt, hogy ők egymás között ezt megoldják. Tehát a jövőben mi lesz a helyzet, mi a véleményük? Hogyha mi a véleményük az Észak-Áramlat 2-ről? Tehát most azt akarta kérdezni, hogy mit gondolok az Észak-Áramlat 2 uh, Köszönöm, a következő kérdés. Zanno NATO képviselő. Először is üdvözlöm Deszkálci professzor urat ér, aki az ENI vezetője. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk tudjuk, teljesen osztom mindazt, amit elmondott, egyetértek azzal, hogy milyen fontos a metán a gazdaság számára, és miért fontos az, hogy az infrastruktúrákat diversifikáltan működtessük. Kérdésem a következő. A jelenlegi olajár hogyan befolyásolja a gázpiacot? Milyen kihatással van rám? Az egyik ok amelyet az alacsony olajár jelenségére szoktak mondani, az az, hogy a származási országok, tehát az arab országok igyekszenek a kéreg gáz megjelenése ellen fellépni, és ezért ilyen alacsony az ár. Köszönöm. Köszönöm, Turmes úr, köszönöm. Azt mondta, hogy alapvetően sok problémát okoz a megújuló energia. Támogatásokról beszélt, tehát szerintem a fosszilis üzemanyagok, a fosszilis energiahordozók sokkal több kárt okoznak, hiszen a környezetre gyakorolt hatásuk negatív, és ezt ki kell fizetni. Igazából semmi köze a klímapolitikához, ezzel. Itt igazából csak hosszú távú szerződések teljesítéséről van szó. Tehát, és most a úgy gondolom, hogy arra van szükségünk, amikor a kibocsátás kereskedelem csődöt mond, az az, hogy a szén erőművek eh, számára kell egy plafont húzni, tehát hogy eh, ne legyen több. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát két eh, lényeges pontról szólt, ami az energia és a gázellátást biztosítja. Tehát két lényeges pontot említett professzor úr, két lényeges pontot is említett, ami az európai gázbiztonságot illet, és nagy prioritása van. Tehát az egyik az az, hogy a belső gáztermelést mindenképpen növelni kell, tehát hogy az interkonnektorokat jobban ki kell építeni, főleg Dél-Európában. Arról is szólt, hogy főleg a földközi tenger keleti térségében új telepeket fedeztek fel. Tehát ez azt jelenti, hogy eh, ha mondjuk Ciprusra gondolok, akkor az európai belső ellátás eh, jó lenne. Hogyan eh, Tehát hogyan lehetne ezt támogatni? A belső európai gázforrások kiaknázását. És hallottuk még azt is, hogy vannak prioritást élvező projektek az infrastruktúra kiépítésénél, a CECEK kezdeményezésnél. Kérdésem pedig az lenne, hogy a prioritás a bíró projektek tekintetében mondjuk Olaszország vagy Dél-Európa esetében elég lesz? Elégek, elegek lesznek az interkonnektorok, vagy van még infrastruktúrális kívánnivaló? Köszönöm szépen. Latolja asszony. Grazie, eh, buongiorno. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, elnök úr. <clears throat> Egy rövid észrevételt szeretnék tenni. Nagyon <clears throat> fontosnak tartom, hogy a biztonság kérdését tekintette kiinduló pontnak. Valóban az egységes energiapiac létrehozása és az ellátás biztonsága a két legfőbb célunk. Van itt egy pont, amely úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mégpedig ha hiányzanak a beruházási források, akkor a meglévő eszközöket kell legjobban uh, kihasználni, és persze nem szabad, hogy a hálózatokba befektetett uh, pénzt ne tudjuk megtéríteni, ne térüljön meg. Éppen ezért az interkonnexió, vagy össze, a uh, rendszerek összekapcsolása nagyon fontos hiszen nagyon elaprózott még mindig az európai rendszer egyrészt hiányzanak a források, másrészt pedig a meglévő beruházásokat nem használjuk ki kellőképpen. Ezt a helyzetet meg kell haladni. Bonafé asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is üdvözlöm dr. Deszkálcit. Úgy gondolom, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású társadalomba való átalakítás során nem szabad megakadnunk a gáz fontos szerepénél, bár fontos szerepet játszik. Két fontos témáról beszélt. Az egyik a diversifikáció, tehát a beszerzési források diversifikációja, másrészt pedig a szállítási útvonalak diversifikációja. Sokszor elhangzott már itt a parlamentben, hogy az északi eh, áramlat eh, második projektje nem célra vezető, és úgy gondolom, különösen a földközi tengeri források felderítésének fényében, hogy eh, érdemes volna ezekre a forrásokra koncentrálni, és innen az importot jobban megszervezni. Az első kérdést a gáz árral kapcsolatban tették fel, illetve az északi áramlat kettessel kapcsolatban. Mint tudják, mi nem veszünk részt az északi áramlat kettes projektben. Ez egy olyan uh, csővezeték, gázvezeték, amely Észak-Európát látja majd el. Hollandiában csökken a gáztermelés, tehát további igények jelentkeznek. Az északi áramlat kettes kihatása a piacon az lesz, hogy északon egy nagyobb forgatókorong, egy hub keletkezik majd, és magasabb árak jelentkeznek majd Dél-Olaszországban. Hiszen az északról délre való gázszállítás logisztikai költségei nőnek majd. Ezek tehát Dél-Európa számára gázár növekedést jelentene az északi áramlat 2-es projekt. Másik kérdés olaj, illetve gáz, illetve hogyan függenek ezek össze ezek az árak. Úgy gondolom, hogy a gáz ár még mindig, ezt kijelenthetjük, összekapcsolódik az olajágazattal, de nem mindenhol. Három különböző ágazat van. Ez van az USA. Az USA-ban nincsen közvetlen kapcsolat az olaj és a gázárak között. Különböző trendek mutatkoznak az árakban, de Európában kapcsolat van továbbra is a gáz és az olajár között, főleg az Oroszországból jövő gáz és a Norvégiából jövő gáz tekintetében, és az Algériából jövő gáz tekintetében. Még van egy ilyen kapocs. Úgy gondolom, hogy az európai gáz hub, vagy gáz forgatóköröng növekszik, és um, itt ezekben a központokban sikerül elválasztani az olajárat a gázártól egyre inkább, és éppen ezért újra kell tárgyalnunk az Oroszországgal és Norvégiával között hosszú távú szerződéseket, és Régen, amikor az olajár magas volt, a gáz hubban az ár alacsonyabb volt, éppen ezért most valóban arra van szükség, hogy, az olaj, hogy a gázáról új tárgyalásokat nyissunk partnereinkkel. De továbbra is fennáll egy kapcsolat e két hidró, e, szénhidrogén termék között. Mondom, ez a kapcsolat még fennáll azokon a területeken, ahol nincsen igazi hub. Itt egyértelmű a kapcsolat a két ár között. Azután egy további kérdésre is válaszolok. Elmondtam világosan, hogy a megújuló energiaforrásokra fordított pénz jól elköltött pénz, erre szükség van. Hosszú távú értéket teremtünk ezzel az, az éghajlat, az emberiség és a bolygó számára. A bolygó érdekeit szolgáljuk. De két dolgot emeltem ki. Egyrészt az elmúlt évtizedekben az EU a gáz irányába lépett el, és az ipar komoly beruházásokat hajtott végre, az gáz nagyobb szerephez juttatása érdekében, és ugyanakkor itt egy paradoxon jön létre, hiszen egyrészt az elmúlt tíz évben 2000 milliárd eurót fordítottunk arra, hogy a megújuló energiaforrásokat helyzetbe hozzuk. Persze ez a jövő, ez biztos, de másrészt nem figyeltünk az energiamixre kellőképpen végezetül, ez pedig azt jelenti, hogyha az energiánkat a pénzünket a hosszú távú projektre, a megújulókra koncentráljuk, de nem, vesz, nem figyelünk az energiamixre, akkor egy paradoxonnal állunk szemben. Az energiaágazat nem csak elektromos ágazatból áll. Az elmúlt öt évben a szén szerepe nőtt. Azért, mert az energiaköltségek ma- nagyon magasak Európában, háromszor több bet fizetnek a felhasználók az energiáért az Európai Unióban, Európában, mint az USA-ban. Ez helyzetbe hozta a szén szint, egyszerűen azért, mert a szén olcsóbb volt, a szén által előállított elektromosság olcsóbb volt, mint a gázból előállított. Ez egy szerencsétlen mix tehát, Helyes tehát, hogy, hogy helyzetbe húzzuk a megújulókat, de az energia mixről nem szabad megfeledkeznünk. Igenis, lehet dolgozni az mix ügyén az LPS-sel. E Ez az egyedüli megoldás. Az LPS e során tehát a konkrét vállalkozás kibocsátását korlátozzuk. Az ets a e, kibocsátás kereskedelmi rendszer túl fragilis, egy sor um, kompromisszum uh, puhítja fel, de az EPS teljesen világos. 450 g per kilotonna um, energia előállítása a kibocsátási határ az USA-ban. Ez befolyásolja, hogy mivel állítjuk el az energiát. Az olaj, a lignit és a szél, szén már ki is került a termelési mixből az USA-ban, hogyha meg akarnak felelni ezeknek az elvárásoknak. Tehát voltak éppen az EPS eszközeit érdemes használni. Az EPS abban segít, hogy egyrészt, tehát arra van szükség, hogy segítsük, helyzetbe hozzuk a megújulókat, de ugyanakkor használjuk fel az EPS-t is, és hatékonyabb erőműveket hozunk létre. Összefoglalva tehát. Mi azt mondtam, hogy mi nagyon nagy infrastruktúrális beruházásokat hajtottunk végre. Ugye forrásokban nem vagyunk gazdagok, van szél, de nincsen igazi napenergia, kevés gáz, saját gázforrásunk van, a saját felhasználásunk 70%-át importáljuk, tehát a biztonság kérdése nagyon fontos. De van egy erősségünk is, mégpedig az, hogy hatalmas összeget fektettünk be az infrastruktúrára, és ezt fel kell használnunk, ez a mi forrásunk, ez a mi erőnk, az infrastruktúra. <clears throat> és vannak gázmezők közel a határainkhoz. Amikor a kelet-földközi tengeri habról beszélünk, nem az ENI, de Ciprus, Egyiptom és Izrael 3000 DCM gázt fedeztek fel. És valószínűleg ez kettős mennyiség lesz, tehát ez egy olyan hub lesz, egy olyan mező lesz, amely nagy ellátás biztonságot kínál majd Európának az upstream része is nagyon olcsó lesz, hiszen közel van, tehát elfogadható áron ez majd el Európát. LNG formájában is a jövőben akár vezetékkel. Éppen ezért az interkonnexió a rendszerek összekapcsolása nagyon fontos. Mondjuk Olaszországba vagy Spanyolország is infrastruktúrába kerül becsatlakozás, betáplálásra ez a gáz, és innen éjszakra lehet majd szállítani, de jelenleg csupán egy egyirányú ö, útvonal működik északról délre. Tehát ez itt most a megfordított áramlat problémája. a megfordított áramlat irány nyon dolgozunk, 20 ECM-et sikerült elérni az Olaszországból Németország irányába áramló áramlat tekintetében, de Spanyolország és Olaszország között akár 70 és 90 BCM per éves gáz tudunk szállítani kölcsönösen, és aztán észak felem de javítanunk kell a kelet-nyugati kap, nyugat-keleti kapcsolatot. A rendszerünket mindig észak-déli és kelet-nyugati irányban építettük ki. Arra is koncentrálnunk kell, hogy nyugatról keletre menő koridort építsünk ki. Ez nem kerülne olyan sokba. Lesznek beruházók, a lehetőségeinket felhasználhatjuk, és ilyen módon jobban tudjuk kihasználni majd a rendszerünket. Jobb energiamixet kell tehát kialakítanunk, és erre most további forrással rendelkezünk. Mondom, Afrikában, Észak-Afrikában és a földközi tenger térségén az EU-hoz közel vannak az energiamezők. Ez a jövő. Köszönöm szépen, Deszkálci. Professzor úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy elmondta előadását, hogy elő, hogy válaszolta kérdéseinkre, és elnézést kérek, hogyha rosszul ejtettem a nevét, nem fordul elő még egyszer. Most pedig szeretnénk megkérni a következő felszólalónkat, és pedig Varsóból érkezett Agata Loszkot Strahota, Belgiumban tanít. 15 éves tapasztalata van az energiapolitika tekintetében, és főleg a Kaspi tenger térségére koncentrál, Iránra, az európai gázpiacról szeretne szólni, Ukrajnáról, Oroszországról, a kapcsolatokról. Ezen kívül egy külsős think tank szakértője is volt EU által finanszírozott projektekben. Tehát például az energiaszektor gazdasági szempontjai című sorozatban nagyon sok konferencián vett részt, EU-s konferencián, NATO-s konferenciákon, Nemzetközi Energia Ügynökség Párizsi konferenciáján. Most uh, szeretném megkérni, hogy tartsa meg felszólását. Köszönöm szépen. Elnök úr, jó napot kívánok! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma és hogy a gáz ellátás biztonságáról beszéltek az Európai Parlamentben. Először is a diverzitásról szeretnék szólni, és hogy ez hogyan befolyásolhatja a gázellátási politika hatékonyságát az Európai Unióban. Ahogy tudják, különféle kockázatok és kihívások vannak, amelyek kihatnak az Európai Unió gázellátására. Tehát itt kiindulhatunk az orosz gázellátás bizonytalanságáról is, azonban elképzelhető, hogy az Észak-Afrikából érkező gázszolgáltatás, illetve gázszállítás is veszélybe kerül. Ezen kívül nagyon lényeges az, hogy az Európai Unión belüli gáztermelést megnöveljük. Ezen kívül szólnék a Dán gáztermelésről, illetve arról a kihívásról, hogy Norvégia hogyan alakítja majd gáztermelését. Tudjuk, hogy az európai tagállamok között nagy különbségek is vannak, tehát például abban, hogy mi a prioritás, illetve hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük az ellátásban rejlő kockázatokat. egy kicsit leegyszerűsített összehasonlítást mutatnék önöknek itt a gázellátás biztonságáról Németországban és Lengyelországban. Tehát amikor Németországról van szó, akkor itt a gázimportok fenntarthatóságára koncentrálnak, azonban a gáz szerepét is szeretnék növelni az energia mixben. Amikor az orosz gázról van szó, a ném, Németország, illetve a német vállalatok itt az ellátás stabilitásáról, biztonságáról beszélnek elsősorban. És úgy gondolnak, hogy esetleg alacsonyabb költsége is van. Tehát itt konkrét gazdasági hasznot sejtenek az orosz gáz szállításokból, és így Németország szerepe is nagyobb lehetne az európai gázpiacon. Úgy tűnik, hogy Németország normalizálni akarja az orosz gázszállítást. És amikor az ellátási politika biztosításáról van szó, akkor az orosz gáz volumenét növel szeretnék. Tehát az Európai Bizottságnak ebben a tekintetben korlátozott szerepe van. Most Lengyelország esetében Lengyelországban a rövid és középtávú szállítási biztonságról van szó, tehát hogy mi lesz télen, mi lesz a következő télen, és éppen ezért hosszú távon Lengyelország érdeke, hogy a gáz szerepét megnövelje az energia mixben. Az orosz gáz tekintetében Lengyelország bizonytalansági tényezőt lát. Tehát ezen a piacon az orosz gáz domináns pozícióban volt. És az orosz gáz ellátásnak a kül- és biztonságpolitikára is kihatása van. Tehát Lengyelország óvatos, amikor az orosz gázkapcsolatra gondol, és főleg az ukrajnai helyzet befolyásolhatja a gázszállítás biztonságát. Tehát mindenképpen szeretnénk diversifikálni, és legalább minimum három független, egymástól független gázforrást igyekszünk Lengyelországban alkalmazni. És az Európai Bizottság szerepe nagy ebben a tekintetben, hogy megfelelő ugyan olyan feltételeket teremtsen. Tehát, ahogy látják, eléggé eltérnek itt például a német és a lengyel nézetek. Tehát ez vonatkozik Közép-Kelet-Európára és Nyugat, illetve Észak-Európára. Egyrészt megvannak az új vezetékek projektjei, tehát például az Északi Áramlat 2-es, a ilyen projekt legfontosabb ismérve, és itt arról van szó, hogy a gázszállítás nemzeti és regionális szinten oldódik meg. Tehát ehhez még hozzájárulnak egyéb területek is. Tehát ez természetesen kihat a keleti és az északnyugati gázellátásra is. Hát mindenképpen erősebben figyelembe kell vennünk a gáz ellátás biztonságának a regionális szempontjait. Azonban itt nagyon ellentmondásos projektek vannak regionális szempontokról szóltam már, és igazából az országok érdekei eltérhetnek egymástól. És vannak félelmek, hogy az orosz gázimportoktól való függőség nő, ami ellenébe hatna a diversifikációnak. Tehát ez az energia unió politikáját is hosszú távon befolyásolhatja. Tehát eh, természetesen felmerül az, hogy eh, milyen arányokban eh, valósulnak meg nemzeti és európai célkitűzések. A nemzeti megoldások esetében pedig fontos az, hogy hogyan felel meg az európai jogszabályoknak. Tehát mindenképpen a diversifikáció a megoldás, nagyon fontos az, hogy csökkentsük az Oroszországtól való függőséget. Ezt a függőséget eh, a közép-kelet-európai országok esetében erősebben látjuk, mint a Nyugat-Európa esetében. Ezen kívül a nemzeti regionális szintű integráció is fontos. Itt például a balti vezetéket egészen Norvégiáig eh, hosszabbítottak meg. Ez vonatkozik az Adriára is. Tehát ezeknek a projekteknek a mértéke kisebb, egytől három országig eh, találunk érintetteket. Nagyon, eh, nagyon nehéz azt is látni, hogy hogyan tudnak az új szereplők piacra jutni, hiszen a Gazpromnak nagyon domináns pozíciója van. Tehát Litvániában láttuk a, helyzet problematikáját. Ezen kívül elég sok szétaprózódott piac van Európában. Ezzel párhuzamosan vannak európai javaslatok, és ö, szeretnék a közös európai eszközöket erősebben alkalmazni, és egyre erősebben jelen vannak regionális csoportok, amelyek szolidárisak egymással. Éppen ezért nagyon fontos, hogy kötelezettségeket is létrehozzunk, hogy az érintettek közös regionális megoldásokat találjanak. Nagyon, nagyon fontos például ezen a területen is a legjobb tapasztalatok átvétele. Nagyon fontos a közös regionális megoldások beazonosítása, hogy az országnak legalább egy közös célja legyen az energiaellátás tekintetében. És nagyon fontos az, hogy, amit említettem, a legjobb gyakorlatok is elterjedjenek. Fontos a bizalomépítés, a szakadékok áthitalása. De természetesen felmerülnek kérdések is a szubszidiaritás és a szolidaritás tekintetében. Tehát hogyan tudjuk definiálni a nemzeti, regionális és európai kompetenciákat? És hogyan tudjuk biztosítani a gázellátást? Tehát a biztonság, illetve a piaci mechanizmusok. Az energiaunió jövője. Tehát mi lesz akkor, hogyha nincsen szükségállapot, és az állapot 90%-a, 95%-a nem szükségállapot? Az európai tagállamok között igenis vannak eltérítések, ami az ellátás biztonságát érinti. És például az intézmények, a szereplők szerepe semmi minden tekintetében tisztázott. És nagyon fontos, hogy közös, hatékony megoldást találjunk. Nem csak a gázra vonatkozik ez, hanem az összes energiahordozóra az Európai Unió területén. Köszönöm szépen. És elnézést kérek, ha gyors voltam. Grazie, grazie Köszönöm szépen. Köszönöm uh, Loszkot Strahota asszonynak ezt a felszólalást, hogyha kollégák kérik a szót, akkor tessék, Turmes kollega, parancsoljon. Azt hiszem 10 percünk van, hogyha jól gondolom, 10 perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hasznos volt a különböző véleményeket itt meghallgatni. Két fontos európai országban, ból Lengyelország és Németország tekintetében. Néhány évvel ezelőtt valaki azt mondta nekem, de ezt nem sikerült leellenőriznem, hogy igazán, hogy létezett egy, megoldás, egy megállapodás Oroszország és Lengyelország között a rendszerváltás korai napjaiban, és az első Kaczynszki kormány, amikor átvette a hatalmat, ők felmondták ezt a megállapodást. Igaz-e ezt kérdezem. Tehát azt mondták nekem, hogy az első északi áramlatot azért építették ki, mert Lengyelország nem tartotta be a szárazföldi vezetékről kötött oroszországi megállapodást. Nem tudom, hogy ez megállja a helyét, ez a kijelentés. Van ennek bármilyen történelmi hitele? Kérdezem önt. De mondjuk Németországban gyakran érvelnek ezzel a tényel, ha tény. Másodszorban. A Norvégiából, Dániában, majd onnan Lengyelországba vezető új vezeték terve. Mennyire valóságos ez, mennyire térül meg, 3 BCM vagy 30 BCM-es vezeték lesz ez. Mit tud erről mondani? A harmadik kérdés pedig, <clears throat> én gyakran foglalkozom Dél-Kelet-Európa kérdéseivel, is. mindenki gázhab akar lenni Bulgáriában. Egy BCM öm, van, ők akarnak hub lenni, már Romániának saját forrásai vannak, ők akarnak lenni. Görögország is hub forgatókorongá akar válni. Hát ez nevetséges, nem lehet nemzeti habokat kiépíteni, főleg akkor, hogyha ilyen a saját gáztermelés az országnak ilyen kicsi. Mi volna az ön ajánlata? Azt hiszem, hogy Dél-Kelet-Európa számára egy cseppfolyós gázpiacra van szükségünk, de hogyan lehet a nemzeti megközelítést nemzetközi megközelítését tenni. Ráadásul azt hiszem, hogy Szerbiát is be kell vonni. Szerbia is egy nagy gázfogyasztó. Éppen ezért tehát inkább a regionális gázpiacokat ö, ö, helyezni előnybe, amelyek bevonják a nem EU tagállamokat is. Igen, tessék. Köszönjük szépen a tanulmány bemutatását, mert valóban rendkívül érdekes látnunk azt, hogy mindenki hogyan nézi a saját érdekeit. Természetesen értem én Németország álláspontját, természetesen tudjuk az Ukrajnához és Lengyelországhoz fűződő ellátási problémákat, és nyilván Németország garantálni akarja a saját ellátását. Nálunk Franciaországban ugyanezek az aggályok. Mi történik, hogyha holnap valamilyen konfliktus alakul ki Ukrajna és Oroszország, vagy Lengyelország és Oroszország között, akkor slamasztikában vagyunk, és akkor mégiscsak diversifikálni kell az ellátást. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió nem hozta meg az energiabiztonságot. Azelőtt volt energiabiztonság, mert nem engedtük az energiakérdést politizálni. és annak ellenére, hogy a politikai rezsimet Oroszországban nem ünnepeltük, mégiscsak megvolt az energiabiztonságunk. Úgyhogy rendkívüli módon aggasztónak tartom a jelenlegi helyzetet, mert szerintem, ami most történik, az nem, hogy nem hoz pluszt a konyhára, hanem elgyengíti az Európai Uniós gázellátást, mind technikai, mind pedig politikai szinten. Hogyha elindulunk ezen az úton, és ezeket a szubjektív elemzéseket követjük, mint ahogy Lengyelország szubjektívan ítéli meg Oroszországot. Nem mondom, hogy mi nem ítélünk meg más országokat szubjektívan, de Lengyelország szubjektívan ítéli meg Oroszországot, és ez egy politikai vízió, amely soha nem hoz energiabiztonságot. De? Engedjék meg, hogy én is egy rövid kérdést feltegyek. Ön beszélt az Európai Bizottság szerepéről. Hiszen a bizottság teremti meg az egyenlő versenyesélyeket, a level playing fieldet, és ezt sok ágazatban már megtették, sikerült elérni. Hogyan lehet tehát a szabályokat egységesíteni a gázpiacon, és hogyan látja ezt? Köszönöm. Thank you for the question. So when it comes to agreement... Köszönöm a kérdéseket. A Lengyelország-Oroszország közötti megállapodás kérdéséről nem tudom, hogy mire gondol. Volt két infrastruktúrális projekt, amelyet nem valósítottak meg. Az egyik a JAMO második része. A felek nem tudtak megegyezésre jutni lengyel és orosz részről. Aztán jött az a terv, hogy Ukrajnát megkerüljék Szlováki és Lengyelország irányában. Azonban Lengyelország nem tudott részt venni ebben a tervben, hiszen Ukrajnának fontos szerepet tulajdonít a gázszállítás során. Nem akartuk megkerülni Ukrajnát. Ami pedig a balti, illetve a norvég kapcsolatot illeti, és hogy mi ennek a racionalitása. Nos, Lengyelország valóban diversifikálni akarja forrásait, és ilyen módon a harmadik független gázforrás játszik fontos szerepet annak érdekében, hogy versenyképes piacot hozzunk létre. Dán- Dániában is csökkent az ellátás biztonsága arról hallottunk, hogy a Tyrra gázmezőt bezárnák, amelyből Svédország és Németország is kap gázt. Ilyen módon logikus, hogy további beszerzési forrás fele nézzenek az érintett országok, így Lengyelország is. Ami pedig a regionális becsvágyokat, ambíciókat illeti, valóban mindenki gáz habbá akar válni. De úgy gondolom, hogy a regionális infrastruktúra fejlesztése ennek az előfeltétele. Nem olyan régen hallottuk, hogy 65 milliárd eurót fektettek be az európai gáz infrastruktúrába. Nos, ennek az összegnek csak egy töredéke került Kelet és Közép-Európába. Ez a régió alulfejlett az infrastruktúra tekintetében. Tehát persze piacra van szükség, de hát mégiscsak kínálatra is szükség van, és a kínálat változtat a piaci helyzeten. Lengyelország nem egy nagy piac, de azon kevés piacok egyik, ahol a gázfelhasználás nőhet Európában. Aztán volt egy észrevétel arról, hogy hogyan biztosíthatjuk az ellátás biztonságot. Nos, számomra a fő kérdés az, hogy bizonyos közös célokban megegyezünk, Hiszen a kockázatokat különböző módon definiálhatjuk, de hogyha régiós csoportok egyességre jutnak, akkor egyszerűbb lesz a cél elérését szolgáló eszközöket kidolgozni. utolsó kérdésre nem is emlékszem. Lehet, hogy nem is volt már utolsó kérdés. Köszönöm. Hát szívesen megadom Buzek elnöknek a szót, hiszen előadói ezeknek a fontos dossziéknek, és ezzel lezárjuk a délutáni munkát. Köszönöm szépen. Értem, hogy mit mond olaszul. Nyelveket értek egyszerre, és nagyon meg vagyok látva. Kedves kollégáim, komoly munka áll előttünk itt az ITRE-ben, két rendelettervezetről, két közleményről kezdtük meg a vitát. És úgy gondolom, hogy az ITRE-ben a jövőben sem szabad ezen viták, vitáról megfeledkeznünk, és nem szabad megfeledkeznünk a fő vélekedésekről, a fő feltevésekről, melyek az Európai Bizottság javaslatai mögött rejlenek. Ezek, ez a elv, ez a feltevés az, hogy egy nagyobb, megbízhatóbb gázpiacot kell Európa számára biztosítani, és biztosítani kell az ellátás biztonságát. Figyelembe véve, hogy milyen következményekkel jár ez a gazdaság számára. Versenyképesebbek akarunk lenni, és ehhez persze megbízható gáz ellátásra van szüksége mind a gazdaság szereplőinek, mind az állampolgároknak. a szolidaritás irányában szeretnénk, irányába szeretnék ellépni. Ez egy nagyon fontos lépés. Hiszen a szolidaritás még mindig Európa legfontosabb értéke. Hogyha ezt lefordítjuk, ezt az értéket, a szolidaritás gondolatát megpróbáljuk a jogszabályok nyelvére fordítani, és az igazi felelősségvállalást definiálni ebből, akkor ez vezetheti a jogalkotók tollát. És persze az energia a 36 országot beötvöző energia unió átláthatóbb lenne, egyrészt biztonságot teremtene, átláthatóbb, átláthatóbb viszonyokat teremtene, és olyan ö, vásárlási erőt, ö, vásárlási tárgyaló pozíciót jelentene, amelyel csökkenthetnék a beszerzési árakat, és persze biztos partnerek lehetnénk. A jogszabályok, a közleménytervezetek előttünk vannak, a válság esetén pedig vészellátási koridorokat kell működtetni, azért, hogy az Európai Unió minden része kapjon gázt, kiküszöbölve így bármilyenfajta gázválságot Európában. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy vitánk, szemináriumunk, meghallgatásunk nagyon hasznos volt minnyájunk számára. Köszönöm szépen. Thank you. Eh, thanks all for all speakers. Eh. És e, köszönjük szépen az összes felszólalónak is. Um, um dear colleagues, uh, Mr. Vice President. Kedves kollégák, Ansip urat várjuk, már útban van a terem felé, úgyhogy következhet az őre vonatkozó napirendi pontunk, Andrus Ansipa való eszme csere, a digitális egységes piaccal foglalkozó biztost várjuk lépésről lépésre haladunk a strukturális párbeszédben az Európai Bizottsággal. Dombrovskis, next time for you, yeah. to French, because you, you refused, you remember, you refused. Yeah, yeah. Yes, okay. <laughs> okay. Well, uh, dear friends. Kedves barátaim! Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy uh, az ITRE az egyik vezetője volt annak az állásfoglalásnak, amelyet a plenáris fogadott el ez év januárjában a digitális egységes piacról, úgyhogy nagyon sok javaslat kapcsolatban állami munkánkkal. A kiosztás, a bizottsági csomag, az európai ipar digitalizációjáról, a Telekom felülvizsgálat, amely néhány hónap múlva várható, illetve egyéb javaslatokat is várunk majd a lehető leghamarabb a bizottságtól, vagyis nagyon sok mindenről kell ma beszélnünk. Arra is szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy azért hívtuk meg Ánsip ide az itrébe, hogy a strukturális párbeszédről ejtsünk néhány szót. Ez mindannyiunk számára rendkívül fontos. A 2016-os bizottsági munkaterv végrehajtásáról is hallhatunk ma a mai napon, Az elnökök értekezletében is beszélhettünk Ánszi biztossal, aki a digitális egységes piacról és a Telekom csomagról is beszámolt nekünk. Körülbelül egy óra és tíz perc áll még rendelkezésünkre, ami nem is olyan rossz. Meg is adom a szót az alelnök úrnak, hogy először is mutassa be a saját álláspontját, és tartsa meg a bevezető hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr! A digitális belső piaci stratégián belül két javaslatot már kidolgoztunk. Az egyik a digitális tartalom hordozhatóságával foglalkozott az elmúlt hónapokban valamint a modernizációs csomaggal kapcsolatban. A 700 MHz-es javaslat szintén rendkívül fontos, azt hiszem, itt az ITRE szakbizottság tagjainak, illetve nekem is. A holland elnökség remek munkát végzett a 700 MHz-es javaslat kapcsán. Gondolom, hogy mindenki emlékszik erre a munkára. Úgy döntöttünk, hogy két részre kell ezt osztani, a 700 MHz-es sávot, egy alsó és egy felső sávra. től 790-ig, ez a telekom szolgáltatók számára lesz majd elérhető, és a 700 alatti 470-től 694-ig megmarad a földi digitális televíziózás céljára, színházi felhasználásra, a mikrofonok használatára, tehát ez a sáv is rendkívül fontos felhasználásra talál. Eddig senki sem tudta, hogy milyen időperiódussal dolgozunk, hogy az odaítélt frekvenciát meddig lehet használni, és egy ilyen kiszámíthatatlan, előre nem látható piaci kontextusban nyilván senki sem akart beruházásokat elindítani. A magasabb sávot a telekomszolgáltatók kapták meg, hiszen a dolgok internetje, az 5G nagyon komoly sávot foglal el. Úgy gondolom, hogy ez a hagyományos műsorszórásban is nagyon komoly eredményekhez vezet, a digitális földi műsorszórás esetében is bizonytalan volt a helyzet, nem lehetett tudni, hogy az odaítélt frekvenciákat meddig lehet használni, így nyilván ismételten senki nem akart komoly beruházásokba kezdeni. Itt nem a 2020-as időszakig, hanem a 2022-es időszakig próbálunk előre tervezni. Mindannyian tudjuk, hogy Dél-Koreában, Japánban az 5G csomag komoly elemei már megvalósultak, például az olimpiai játékokon és egyéb sporteseményeken a 2008-2020-as időszakban ezek már működni fognak. Az 5G-s sztenderdek, reméljük, hogy az Európai Unióban is működnek majd a 2020-as évben. Az Ericsson becslése szerint két város elkezdheti majd az 5G fontos elemeinek sztenderdjét használni már 2018-ban, Stockholm és Tallinn természetesen ez a két város. Úgyhogy össze kell szednünk magunkat, ugyanis nem arról van itt szó, hogy mennyire nagyvonalú az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság, hanem arról van szó, hogy hogyan alakul majd az Európai Unió jövője. hagyjuk é, hogy mások lehagyjanak, és maximálisan lemaradjunk, vagy pedig képesek leszünk arra, hogy vezető szerepet töltsünk be. Tudom, hogy a tagállamokban különböző a fejlettségi szint, Finnországban például a 700 MHz alatti sávot nem használják digitális földi televíziós műsorszóráshoz, tehát számukra ez nem olyan óriási és égető kérdés, míg, Olasz- míg Olaszországban a digitális földi televíziós műsorszórásban rendkívül fontos szerepet játszik a 700 MHz alatti sáv, tehát számukra ez rendkívül komoly probléma. Tehát ennek a sávnak a felhasználása digitális földi televíziós műsorszórásban rendkívül különböző tagállamról tagállamra. Egyéb komplikációk is fellépnek egyébként a 700 MHz-es sávban. Általánosságban viszont azt tudom elmondani, hogy a holland elnökség alatt a tagállamok, és különösképpen a soros elnökséget betöltő tagállam rendkívül kemény munkát végzett, és ennek köszönhetően a közös megközelítést el tudtuk fogadni május közepén. Az elmúlt hónapban útjára bocsátottuk az ipar digitalizációjáról szóló csomagot, illetve az EU-s felhőalapú kommunikációról szóló csomagot, és úgy gondoljuk, hogy 70 milliárd eurós befektetések valósulnak majd meg a kutatásban, fejlesztésben, és ezeknek az eredményei különböző szolgáltatásokban különböző felhőkben már láthatóak. Az interoperabilitás gyengeségei miatt, illetve a big data-val kapcsolatos problémák miatt egyelőre maximálisan nem tudjuk kihasználni a jelenlegi kutatásokban és fejlesztésekben rejlő lehetőségeket, pedig ezekre az adófizetők pénzéből ugye hatalmas uh, pénzeket költöttünk. Az európai egyetemek együttműködésével rendkívüli módon fejlődnek az európai felhők, ugyanakkor itt is vannak még kihasználatlan kapacitások. Az IKT területén öt területet azonosítottunk be, ahol fel kellene gyorsítani a tevékenységünket. Ez az 5G, a felhők, a dolgok internete, a big data és a kiberbiztonság. És nagyon egyértelművé szeretném tenni már itt a bevezetőmben, hogy a normásítás rendkívül fontos. A normásítás valójában opcionális alapon működik, de elindultak olyan az ipar részéről vezetett kezdeményezések, amelyek mindenki számára rendkívül fontosak. Ezekhez tulajdonképpen kapcsolódhat az Európai Bizottság és az Európai Parlament is, hogy befolyást gyakoroljon, hogy az európai adófizetők pénzét hatékonyabban költsük el. Nem győzöm hangsúlyozni a megfelelő normák használatát, és erre csak egy példát mondanék. Több mint 600 különböző norma van már érvényben most az Európai Unióban, amely a dolgok internetével áll kapcsolatban. Lehet, hogy egyszerűen túl sok a normánk, különösen a KKV-ket folytják meg ezek a normák, hiszen egyszerűen befogadhatatlanok és megemészthetetlenek ezek a számukra. azok a cégek, akik home appliance-eket fejlesztenek ki, nehézségekbe ütköznek, hogy hogyan tudják az ezek közötti kapcsolatot, az interkonnekciót megvalósítani, mert rendkívüli mennyiségű normával kell megharcolniuk. Ez ugye azzal járna, hogy mindent ellátunk egy mikrocsippel, a porszívótól kezdve a hűtőszekrényig, és ezek kommunikálnának egymással. Ezek jelenleg 50 euróba kerülnek darabonként ezek a csipek, míg hogyha a megfelelő összekapcsolódások működnének, akkor ezek egy eurós áron legyárthatóak lennének, amely nyilván robbanásszerűen növelni a versenyképességet. Az IBM vezetője felajánlotta, hogy működjünk együtt az USA és az Európai Unió szintjén, hogy nyitott normákat tudjunk megvalósítani a dolgok internetje kapcsán. Az új e-kormányzati cselekvési terv lesz a következő pontom. Szeretnénk itt is egyszerűbb megoldásokat alkalmazni, ugyanis nagyon sok üzleti nyilvántartás létezik, ami nem átlátható és képtelen kommunikálni egymással. Például, hogyha valaki szeretne aláírni egy megállapodást itt Belgiumban, és mondjuk egy másik tagállamból érkezik, akkor felmerül az a kérdés, hogy ez a figura, vagy ez a hölgy valóban képviselje azt a céget, amelyről azt állítja, hogy képviseli, tehát mégiscsak szükség lesz valami papíralapú dokumentumra, hogy a saját tagállamának üzleti nyilvántartásában szerepele, hogy ez a személy ilyen ügyben eljárhat a vállalkozás nevében. Tehát a 21. századot járjuk, és még mindig minden egyes üzletkötéshez elengedhetetlen fontosságúak a papír alapú dokumentumok, hogyha határokon átnyúló üzletkötésről van szó, mert nincsen egységes nyilvántartás, ahol ezek az adatok megtalálhatóak lennének. Az e-commerce javaslat szerdára várható, mondjuk ez nem feltétlenül az ITRE asztala, de azért van három fontos része, ami az ITRE-t is érinti. A geoblocking, az indokolt geoblocking, ugyanis egy tanulmányból kiderült, hogy két a azoknak, akik határokon átnyúló vásárlást szerettek volna végrehajtani, nem léphettek be az adott oldalra, mert ez a tagállamokon kívül regisztrált oldal, illetve 27 százalékok be tudott lépni, de nem tudott vásárlást, fizetést lebonyolítani, további 32% ugyan bejutott és fizetett, de utána kiszállítási problémákkal kellett megküzdenie. Aztán természetesen vannak a szerencsések, akik kifizették és megkapták az árut, de utána 26%-uknak problémája volt a fennmaradó hátralékok kifizetésével. Tehát hogyan lehetséges az, hogy vannak olyan fogyasztók, akik interneten szeretnének vásárolni, és ezt nem tehetik meg egy határokon átnyúló vásárlás esetén. Tehát, hogyha egy másik EU-s tagállam szolgáltatását kívánják igénybe venni, vagy termékét szeretnék megvásárolni az interneten, nem ütközhetnek falakba. Ezeket a problémákat mindenképpen meg kell oldanunk. Olyan jogszabályokra lenne szükség, amely ugyanazokat a feltételeket biztosítaná egy hazai vásárló vagy egy külföldi vásárló szempontjából. Természetesen a házhoz szállítási vagy kiszállítási szabályok nem lehetnek feltétlenül ugyanazok, mert hogyha egy nagyon messzi országba kell szállítani, akkor nyilván ugyanazok a határidők nem tarthatóak. De alapvetően ugyanazoknak a szabályoknak kellene érvényesnek lenniük az országon belüli, illetve az országon kívüli vásárló esetében. Ezen kívül sokkal magasabb szintű átláthatóságot kellene biztosítani, mert akkor a versenyképesség nem torzulna, jobb lenne a verseny, és így az árak is kedvezőbbek lennének az európai polgárok számára. Az e-commerce csomagban a médiaszolgáltatásokról is fogunk majd szólni ezen kívül a platformok szerepéről, ez viszont közelről érinti az ITRE munkásságát. A platformok kapcsán végül is úgy döntöttünk, hogy nem a horizontális megközelítést alkalmazunk, hanem a probléma alapú megközelítést ugyanis felmerültek konkrét problémák, konkrét platformok kapcsán, és inkább innen közelítettük meg a probléma megoldást. Olyasmikre gondolok például, hogy voltak olyanok, akik arra panaszkodtak, hogy nincsen megfelelő átláthatóság, hogy a keresőmotorok nem megfelelőképpen működnek, nem tudják promotálni a saját szolgáltatásukat, mások inkább amiatt aggódnak, hogy a fogyasztóvédelmi szabályokat nem fogják betartani. Itt ugye elég a taxiszolgáltatásokat megemlítenem, és mindenki tudja, hogy mire gondolok. Mindenkinek, aki itt az Európai Unióban tevékenykedik, alá kell vetnie magát az európai szabályoknak, de nyilván, amikor új technológiák jönnek létre, akkor a szabályok felülvizsgálatára is szükség lehet. Az elektronikus lehetőségek gazdagsága ahhoz vezet, hogy nagyon sok előadó viszont nyereség kiesést kellett, hogy elszenvedjen. Vannak, akik eltulajdonítják ezeket a szellemi termékeket, és ezzel keres pénzt, vagy pedig ezeket ingyen rendelkezésre bocsátják, amint megint csak a művészek veszítenek. az ezzel kapcsolatos javaslatot szintén szerdán fogjuk bemutatni. Az időm lejárt ugyan, de még néhány dolgot szeretnék elmondani. Júniusra várható a kiberbiztonságról szóló csomagunk, aztán szeptemberre a következő javaslatunk, és akkor most egy kicsit felgyorsítanék. Tehát szeptembernél tartottam, Szeptemberre várható egy nagyon fontos szöveg az ITRE részéről a telekommunikációs szabályok témakörében. A mi javaslatunknak a középpontjában A spektrumpolitika áll, illetve a biztonsági kérdések mindkettő tekintetében komoly együttműködésre van szükség. Mindenkit biztosítanék afelől, hogy az Európai Bizottság nem zsebre akarja tenni a frekvenciák eladásából származó pénzeket, ne izguljanak, tudjuk, hogy a tagállamok szabadon értékesíthetik a sávokat, és az ebből befolyó összeggel is szabadon rendelkezhetnek. Azt viszont biztosítanunk kell, hogy a szolgáltatások és az árucikkek mindenhová eljussanak az Európai Unióban. Az, hogy ez ökkenőmentesen történjen, az valószínűleg álom, de mindent meg kell tennünk ennek érdekében. Visszatérve egy pillanatra a spektrum allokációhoz, a spektrumok elosztásához, az ezzel kapcsolatos tanúsítványokhoz, mi mindenképpen úgy gondoljuk, hogy minél hosszabb távra lehet tervezni, annál jobbat tesz ez a piac szereplőinek. Az Egyesült Királyságban úgy tudom, hogy ez korlátlan időre szól, voltak egyébként olyan javaslatok, amelyek 25 évet írnának elő. A jelenlegi rendkívül rövid 5 éves periódushoz képest a 25 év tényleg jó lenne, mert aki 25 évre előre gondolkozhat és magának tudhatja az adott sávot, nyilván több beruházást fog elindítani, mint az, aki tudja, hogy csak 5 évig rendelkezik ezzel az adott frekvenciasávval. Az Európai Unión belül is óriási különbségek vannak a tagállamok között, vannak, ahol jobb, van, ahol jobb a helyzet, van, ahol kicsit gyengébb, de reméljük, hogy biztosítani tudjuk, hogy minél több európai polgárhoz eljusson minél több szolgáltatás. Szóltam már a beruházásokról, ez különösen a vidéki területek szempontjából fontos. És akkor még az év utolsó három hónapjáról beszélnénk, az adatok szabad áramlásáról szóló javaslat várható majd erre az időszakra. Júniusra várható még a roaming díjakra vonatkozó legújabb csomagunk, amelyek véglegesen eltörölnék a roaming díjakat 2017-től kezdve. Ezt még kihagytam. Tehát akkor visszatérve az év végére, a az internetes adatok bizalmas kezelése, illetve a szellemi jogokról szóló irányelv végrehajtása lesz a két utolsó fontos témánk ebben az évben. Hát nem voltam rövid, de remélem, hogy hasznos voltam. Köszönöm szépen a javaslatokat, és készek vagyunk folytatni a megbeszéléseket. Most akkor áttérünk a kérdésekre, megjegyzésekre, a néppárt részéről Bóni kolléga. Köszönöm szépen. Alelnök úr, köszönöm szépen, hogy eljött, köszönöm szépen a sok új információt, és köszönöm szépen ezt a holisztikus megközelítést, amelyel közelít a digitális kihívásokhoz. Egy éve kezdtük a munkát a digitális belső piacsal, és úgy gondolom, hogy haladunk. Nem olyan gyorsan, de határozottan. És úgy gondolom, hogy ez a határozottság nagyon fontos, hiszen lehetővé teszi a probléma dimenzióját. Egy nagyon lényeges dolog az, hogy megértsük, hogy a digitális belső piac megoldásai technikai feltételekhez, szervezési feltételekhez vannak kötve. Ilyenekről beszélt, ez például a standardizáció. A kérdésem az, hogy hogyan lehet egy jó egyensúlyt létrehozni. Önkéntes és ipar által vezetett standardizációs modellek között Európában, egy idejűleg hogyan lehet standardizációs folyamatokat elindítani? Hogyan lehet terjeszteni a nyílt normákat? És hogyan lehet eh, a normák között a megfelelő egyensúlyt létrehozni? A másik kérdésem a interoperabilitásra vonatkozik, eh, az e-kormányzásra, az e-identitásra, és a tagállamok között történő elterjesztésnek. Tehát megvan az E ötletek projektje, az E azonosítás projektje. Másrészt viszont attól tartok, hogy a tagállamokban nem egy időben lesz kész ez. Tehát, hogy nem egy időben érik el ugyanazt a fejlettségi szintet a tagállamot. A harmadik kérdésem pedig a jogszabályi keretre vonatkozik. Hiszen számos javaslatban látjuk, hogy néhány területen a bizottság óvatosabb, mint más területeken. Ez szerintem nagyon jó. És PPT-kre is kaptunk javaslatot, illetve viselkedési kódexekre. Úgy gondolom, hogy sok területen jobb, hogy enyhébb szabályzás van, mintha túl szigorú lenne. Hiszen a technológia és a jogalkotás az innováció közötti egyensúlytalanság esetében mindig az innováció fog győzni. Az utolsó megjegyzésem pedig a platformokra vonatkozik. Néhány ország, néhány európai ország minisztériuma a versenyképességi tanács esetében, ami a szállítás, közlekedés, energiaügyi tanácsra gondolok, Hát írt egy levelet önnek és az elnökségnek, néhány javaslat volt benne, amely azzal függ össze, hogy az egységes belső piacot vigyük el a digitális irányba, és hogy ne terheljük le a gazdaságot azzal, hogy új megoldásokon gondolkodjon a meglévő platformok helyett. Köszönöm. Köszönöm, Blanco López képviselő. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, köszönöm. Biztos úr. Már egy éve, hogy a digitális belső piac a jelen bizottság egyik prioritása, és elkezdte az ezzel történő intenzív foglalkozást. A parlament már írt ehhez egy jelentést, és megemlítettük azokat a lehetőségeket, amelyeket a digitalizáció rejt magában, és hogy hogyan élhetünk ezekkel. Ezen kívül arról is szólnunk kell, hogy hogyan hidaljuk át a digitalizáció meglévő szakadékot, nem csak a régiók tekintetében, hanem a generációk tekintetében is. Ez egy nagyon lényeges aspektus, és nem volt olyan benyomásom, hogy a bizottság közleménye, mert ez megfelelő súlya szerepet volna. Tehát a bizottság igyekszik, hogy betartsa a menetrendet. Itt említették is ezt. Most pedig mennyiségi és minőségi tekintetben is állást foglalhatunk, hogy milyen haladást ért el a bizottság mégis az a benyomásom, hogy itt igazából nincs elég ütőerő. Tehát például itt az ipar digitalizációjára vonatkozó legutolsó csomag. Nagyon lényeges az európai ipar számára a digitalizáció, és nagyon lényeges az is, hogy a munkavállalói kapacitásokat is megfelelő módon kihasználjuk. Hiszen eh, itt nem volt eh, több konkrét intézkedés azt kivéve, hogy erősíteni kell a párbeszédet. Tehát arról van szó, hogy magán és közberuházókat kell mobilizálni, de ennél konkrétabb dolog nincs. Tehát sokkal kevesebbet hallunk arról, hogy mi történjen például ezekkel a pénzekkel. Ott van például az európai felhő azt hallottuk, hogy szükségesek az állami és magánbefektetőruházások az európai felhőbe. Tehát, hogy itt a 6-7 milliárd euróra lenne szükség ennek a, ebben a tekintetben. De itt például a szerzői jogokat is újra dolgozzák, ezen kívül a televíziós, a műholdas összeköttetések és a geoblocking tekintetében sincs sok mozdulás. Remélem, hogy a továbbkön is szorgalmazza, hogy Európa és a polgárai élhessenek a digitális potenciálban. De Castillo asszony? Pilar? Igen? Köszönöm szépen. És köszönöm Ansip alelnök úrnak is, hogy eljött. Körülbelül egy éve a bizottság bemutatta programját. Azonosította a digitális belső piacot, és az egyik legfontosabb zászlóshajónak nevezte. Ő helyesen tette ezt. Tehát ebben a tekintetben ön a főparancsnok. El kell, hogy mondjam, hogy ez a 18 hónap elteltével láthatjuk, hogy a bizottság úton van, nagyon sok kezdeményezést látunk, jogalkotásit, de ha beletekintünk, az első megjegyzésem az lenne, hogy ne veszítsünk időt ne veszítsünk el egy percet sem. Hiszen eh, el kell érnünk azt a helyzetet, hogy eh, elérjük eh, azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyeket önök bemutattak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és Önök említették, hogy milyen fontos például az e kereskedelem, a geoblocking, és így tovább. Azonban nem szabad időt vesztenünk, nem szabad vesztegetni az időt, hiszen a ciklus végére lezárhatjuk ezt a témát. És teljes mértékben osztjuk a bizottság idevágó nézeteit, és ezt meg kell tennünk. És 2009-ben olyan helyzetben kell lennünk, hogy a digitális belső piac 28 tagállamra ugyanúgy vonatkozzon. For the competitive tehát meg kell néznünk, hogy minden európai tagállamra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. Roaming free. Hát egy év alatt a roamingmentes Európa. Igen, pontosan. Tessék, Griffith asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biz- bizottsági alelnök úr. A telekommunikáció területén hatékony szabályozás nagyon fontos de nem szabad megfeledkeznünk, hogy minden jó szakpolitika fogyasztókra figyel. Kérdezem, hogy milyen intézkedéseket tervez tenni annak érdekében, hogy a Telekom csomag áttekintésében a fogyasztói jogokra koncentrálnak, hiszen még továbbra is digitális szakadék van azok között, akik hozzáférnek a digitális technológiákhoz, és azok között, akik nem. A világ egyre inkább átlép az online világba, és aki kimarad, szociálisan is lemarad. Főleg az olyan területeken, mint az e-egészségügy az általános közérdekű szolgáltatások kötelezettsége működik az Egyesült Királyságban, tehát minimum 10 megabit per szekundumot kell a szolgáltatóknak biztosítani. Ez Európa 2020 stratégia 30 megabitos célt tűz ki, de az Egyesült Királyságban jelenleg csak a háztartások 40%-a fér hozzá ilyen sebességgel. Az Egyesült Királyság területének 8%-án nem lehet hozzáférni még a 10 megabit per szekundumos kapcsolathoz sem. Tehát kérdezem, hogy milyen intézkedéseket tervez tenni annak érdekében, hogy egész Európában, és persze az Egyesült Királyság vidéki térségein is ugyanolyan sebességgel férhessenek hozzá a lakosok és a vállalkozások az internethez, mint a városi térségeken. Jelzem, az EU munkat, munkavállalóinak 4 40 százaléka nem rendelkezik megfelelő digitális képzettséggel. Hogyan járul hozzá a bizottság annak, ahhoz, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzenek ezek a munkavállalók, annak érdekében, hogy megfelelő szerepet játszhassanak és megfelelő munkát végezhessenek a digitalizált világban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdés számomra a következőképpen jelenik meg, fogalmazódik meg. Hogyan lehet a az 5G-re felhasznált telefon adótornyokat fiber infrastruktúrára átalakítani, tehát üvegszálas infrastruktúra szerint átalakítani. Lehetne esetleg a Connecting Europe eszközt felhasználni erre, CEF-et felhasználni erre, hiszen csak így lehetne garantálni, hogy az 5G megfelelően elterjedjen a árverésről jobban joggal említette, hogy a bevételek a nemzeti pénzügyminiszterekét illetik, de felvetném, hogy szólítsuk fel a nemzeti pénzügyminisztereket, hogy ezt a pénzt saját tőkeként fizessék be az Európai Beruházási Bankban, és így a rolloutot fel lehetne gyorsítani. Illetve lehetővé lehetne tenni az Európai Beruházási Alap, Stratégiai Beruházási Alap és az EIB tehát eh, így eh, pénzhez jutna az Európai Beruházási Bank tőkéjét tőkésítenék fel, és azt gondolom, hogy ezt a modellt esetleg még a pénzügyminiszterek is elfogadnák. Lehet, hogyha még nem a árver és bevételek 100%-át fizetnék be, akkor is sikeresek volnánk. A Smart City koncepció pedig úgy gondolom, hogy arra kell, hogy koncentráljon, hogy folyamatos sebességet érjünk el a városokban. Meg kell vizsgálni tehát az energiahatékonyságot hogyan lehet növelni, hogyan lehet a környezet károkat csökkenteni, és meg kell vizsgálni, hogy a telekom hálózatok hogyan működhetnek még hatékonyabban. Léteznek-e, kérdezem én, statisztikák arra, hogy mely városokban milyen folyamatos sebességet sikerül megteremteni, tehát lassítás vagy hálózat szűkülés nélkül. Köszönöm, Zorinyi úr, tessék. Köszönöm szépen, biztos úr. Úgy gondolom, hogyha visszatekintünk a digitális kommunikáció múltjára, akkor kijelenthetjük, hogy fontos lépést tettünk. De meg kell vizsgálni, hogy milyen hibákat követtünk el. Nem elég gyorsan haladunk előre, és nem elég hatékonyan kommunikálunk. Épp e két üzenetről nem szabad megfeledkeznünk. Biztosuk. Joggal mondtam, hogy azok, akik az európai piacon szeretnének működni, fontos, hogy betartsák a szabályainkat. Ugyanakkor a mi szabályainkat modernizálni kell, rugalmassá és alkalmazhatóvá kell tenni. Hiszen a digitális egységes piac célja egy keret cél, mely alá a többi célnak kellene rendeződnie. Fontos tehát, hogy a közönség, a lakosság is támogassa ezeket a célokat. El tudom képzelni például, hogy a pénzügyminiszterek eh, nyomást gyakoroljanak a hálózat üzemeltetőkre, hiszen még egyszer mondom, a digitális menetrend abszolút prioritással rendelkezik számunkra. A bizottság a, második, a csomag második részét most készíti elő, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a költségeket is csökkenteni lehessen. Van a kommunikációnak technológiai, technikai oldala, a felhő alapú kommunikáció például, de az a lényeg, hogy egy igazi cross-cutting, tehát ágazaton átnyúló kommunikációt érjünk el, és valóban minden állampolgárt elérjünk. Ezek a kihívások, amelyekre választ keresünk. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy konkrét válaszokat kapok. Rélasszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm biztos úr az érdekes előadását. Nem kell mindent megismételnem, amit a kollégák mondtak. Valóban úgy gondolom, hogy az elkövetkező években előttünk tornyosuló szakpolitikai döntések közül ez a leg, egyik legfontosabb, de le vagyunk maradva mind a végrehajtásban, mind a jogalkotásban, de nem ezért jelentkeztem, hanem van egy egész konkrét kérdésem. A frekvencia politika területéről beszélt. Valóban van itt egy sor probléma, amelyre figyelni kell. Nekem egy konkrét kérdésem van, mégpedig. A rendezvény technikusok által használt rádiófrekvencia kérdésére kérdezek rá. Ismerjük a problémát. A bizottság javaslatában ezt nem, erre nem térnek különösebben ki, legfeljebb csak annyit mondanak, hogy a koncerteken, konferenciákon, mindenfajta rendezvényeken rendezvények tekintetében európai vagy nemzeti szabályokra van szükség. Ennyit mond a bizottság anyaga. Ám kérdésem az, hogy van-e konkrét javaslata arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet szabályozni ezeket a szolgáltatókat, akik egy kis piaci részt fej, fednek le, de ugyanakkor konkrét frekvenciákat használnak, és hogyha harmonizálnák a frekvenciapolitikát, akkor nehéz helyzetbe hoznánk ezeket az embereket és szolgáltatókat. Köszönöm. Köszönöm. Szander asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Itt az Európai Parlamentben vannak olyan szakbizottságok, ahol nagyon sokat beszélnek arról, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy ne néptelenedjenek el a vidéki területek. Természetesen ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb eszköz az lenne, hogy uh, a széles sávot megvalósítsuk mindenhol a vidéki területeken azért, hogy új munkahelyeket lehessen teremteni, hogy a távmunka lehetővé váljon, és ez rendkívül fontos lenne egyébként az agrár régiók számára is, hiszen nagyon sok esetben ezek eldugott vidéki területek, és maguknak a gazdáknak is szükségük lenne a sávú hozzáférésre, hogy megfeleljenek a modern világ kihívásainak. Tehát ez egy olyan kihívás, ami alapvető fontosságú. Két kérdésem lenne először is. Mit tettünk annak érdekében, hogy gyorsabban haladjunk, és hogy ehhez milyen finanszírozást lehet kapcsolni? Engedjen meg még egy megjegyzést, biztos úr. Beszélt az imént valamiről, amivel egyébként tökéletesen egyetértek, ez pedig nem más, mint a dolgok internete, és beszélt arról a 600 szabványról, aminek meg kell felelni, illetve beszélt a háztartási gépekben lévő csipekről, amelyek most 50 euróba kerülnek, de kerülhetnének 1 euróba is, hogyha ügyesebbek lennénk. A kérdésem az, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat jobban kommunikálni. Ugyanis, hogyha beszélünk a választópolgárainkkal, akkor az egyik kritika, amely legtöbbször megfogalmazódik, az az, hogy elveszünk a részletekben, hogy az Európai Unió mindig a részletekkel foglalkozik és valamit mondjon nekem, amit konkrétan mondhatok ezeknek a polgároknak, hogy az Európai Unió ezzel foglalkozik, azzal foglalkozik, amazzal foglalkozik, olcsó csipeket tesz a háztartási gépekbe. Tehát, hogy valami kézzel fogható tudjak nekük, nekik mondani, hogy mégis mit tesz az Európai Unió, hogy fejlesz a gazdaságot, hogy értékeket teremtsen tehát hogy valamilyen egyértelmű érvet tudjak mondani, hogy ne tudják szétzúzni az uniót azok, akik erre törekednek. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás a kollégák részéről? Hogyha nem, akkor én szeretnék valamit elmondani. Először is egy kérdést szeretnék feltenni. Az EU külső határain nem annyira könnyű a 700 700-as spektrum alkalmazása. Tudna ezzel kapcsolatban valamit tenni az Európai Unió? Egy következő téma vagy kérdés, talán kicsit ellentmondásos kérdés az, hogy mi az Európai Unió válasza arra, hogy a jelenlegi wifi negatív egészségügyi hatásait hogyan tudjuk csökkenteni. És volna még egy utolsó kérdésem is. Hogyan lehet szélessávú internetet teremteni mindenhol Európában, és hogy az ehhez tartozó stratégiai beruházások hogyan tehetőek hatékonyabbá? Tehát, hogy egy igazi, széles körben mozgó, széles sáv valósuljon meg, hogy ebből profitálhasson minden egyes európai polgár. Ezt hogy fogjuk elérni? Köszönöm szépen a kérdéseket. Beszéltünk a finanszírozásról, hát itt a stratégiai alapot és egyéb más európai alapokat tudnék megemlíteni. Úgy gondolom, hogy ez ezzel kapcsolatos javaslat, nagyon jó javaslat és az ötlet is remek ötlet. A célunk az, hogy magán befektetőket is bevonjunk, és hogy ezzel ki tudjuk egészíteni az európai adófizetők pénzét. Megpróbáljuk, hogy ezek a biznisz projektek vonzóak legyenek a magánbefektetők részére is és még ennél továbbra is menné, ennél tovább is mennék, Afrikában jártam nem olyan régen, az Afrikai Unió bizottsággal folytattunk nagyon érdekes eszmecserét, hogy esetleg nem tudnánk-e ugyanazt a típusú modellt használni. Tehát, hogyha ők képesek arra, hogy a magánbefektetőket bevonják, akkor ennek a projektnek igenis működőképesnek kell lenni. Nyilván én is úgy gondolom, hogy más lehetőségek is vannak, például a stratégiai befektetési alap. Aztán itt van a wifi negatív egészségügyi hatása. Hát olvastam erről cikkeket, de ezek a cikkek nem voltak feltétlenül tudományosan megalapozottak. Vannak ilyen pletykák, van ilyen szóbeszéd, hogy a wifi negatív hatással járna, ám emögött semmilyen tudományos bizonyíték sem áll. Nyilván óvatosnak kell lennünk a kibocsátási szintek kapcsán. Ez a dolgok internetére is vonatkozik. Természetesen azt sem szeretnénk, hogy mikrohullámok befolyásolják az agyunkat, de ez nem jelenti azt, hogy a modern technológiát ne kellene felhasználni. És nem biztos, hogy a vezetékek használata minden problémát megold, de még mindig sok esetben azért kiváltja a wifi-t a vezetékes használat. Aztán áttérve a szomszédainkra és a 700 MHz-es sávra. A szomszédos országok között vannak olyanok, amelyek még mindig hadászati célokra használják a 700 MHz-es sávot. Hát ez elég nagy kihívás számunkra. Dolgozunk azon, hogy a telekommunikáció részére fent tudjuk tartani ezt a sávot, de hát, mint említettem, vannak olyan szomszédos országok, amelyek katonai célra alkalmazzák ezt a sávot, és még nem minden esetben találtuk meg a közös megoldásokat. Számos javaslatot bemutattunk már, és sok lépést megtettünk a roamingmentes Európa érdekében. Hát a roaming díjakról már rendkívül régóta beszélünk Európában. Mindenki gondoljon arra, hogy honnan is indultunk el. 5 plusz 5 plusz 5-ös javaslat volt érvényben, tehát 5 perc beszélgetés, 5 SMS, amely lehetővé tette, hogy ugyanúgy használjuk a telefont, mint otthonról, de ahhoz képest most már azért nagyon komoly előrelépést tettünk. És 2017. június 15-től tervezzük a roamingmentes Európát. Mindenkit arra kérek, hogy intenzíven foglalkozzék ezzel a javaslattal, hogy a június 15-i napot valóban nagyon fontos nappá tehessük a 2017-es évben. Aztán a hálózati és információbiztonsági irányelv szintén elfoglalt minket az év jelentős részében, és a parlament rendkívül jól teljesített ebben a témakörben, most ezt nem hízelgésként mondom, az általános adatvédelmi reformban nagyon komoly segítségünkre volt az Európai Parlament. Egyetértek azzal, hogy fogy az idő, ketyeg az óra, fel kell gyorsítanunk de a demokráciára is kell időt szánnunk. Ha a döntések nem demokratikus módon születnek, akkor az nem éppen kívánatos megoldásokat hoz létre. Nézzük a további kérdéseket. Az opcionális megközelítés a normásítás kapcsán, illetve az ipari megközelítések alkalmazása, hát igen, e között a kettő között egyensúlyt kell teremteni. Az ipar részéről sokan úgy gondolják, hogy a normásítás és a nyitott forráskódú szoftverek alkalmazása problémákat okoz. De hát valamiben azért mégiscsak meg kell egyeznünk, de egyelőre még nem igazán körvonalazódott, hogy mi az, amiben meg tudunk egyezni. az sem lenne jó, hogyha valaki elindulna az egyik irányba, más tagállamok meg egészen másik irányba és akkor sohasem találkozunk, és sohasem tudunk harmonizálni. Tehát véleményem szerint azért a normá, normásítás egyfajta közös csatlakozási pontot hoz létre. A nyitott normáknak mindenképpen nyitottnak kell maradnunk, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet a nyitott forráskódú szoftvereket használni, hanem azt jelenti, hogy vannak ezen belül elkülöníthető és elkülönítendő blokkok és hogy ezeknek a csatlakozási pontoknak azért mégiscsak meg kell valósulniuk. Az EID és a digitális identitások nagyon érdekes kérdéskört tartalmaznak, és pontosan erről volt nem olyan rég egy konferenciánk. Nagyon fontos az ezzel kapcsolatos irányelvek végrehajtás, illetve nem is irányelvről van szó, hanem rendeletről, Ez az alapja nagyon sok digitális szolgáltatásnak, amelyet magáncégek vagy akár az állam nyújt. Aztán itt van a szabályozási keret. Beszélnünk kell a nemzeti szabályozók jövőjéről. A nemzeti szabályozóknak nyilván maximális függetlenséget kell biztosítani, és a berek jövőjéről is beszélnünk kell még. és amikor a Telekom szabályok felülvizsgálatát fogjuk majd elővenni, akkor kerül sor ezeknek a kérdéseknek a megvitatására. Az idei munkatervünk elég ambíciózus és kemény, de talán még ennél is magasabb ambíciószintre kellene lépnünk. De nem is az a célom, hogy minél magasabbra tegyem a lécet, és hogy a lehető legnagyra törőbb elméletekkel hozakodjak elő a világon, hogyha ezek nem valósulnak meg. Ugyanis mit ér nagyot gondolni, hogyha előre tudjuk, hogy ez nem megvalósítható. Tehát én megvalósítható, reális, ugyanakkor nagyra törő célokat szeretnék megfogalmazni. És úgy vélem, hogy ez a parlament és az európai tagállamok célja is. És ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a digitális kérdésekben az Európai Parlament valóban magas ambíciószintet ért el. Pilar del Castillo képviselőasszonynal egyetértek, nincs vesztegetni való időnk, az óra ketyeg. Egy a készségekre vonatkozó stratégiát is kidolgozunk majd, hiszen a mai munkák 90%-ához több-kevesebb digitális készségre szükség van, úgyhogy a készségek stratégiája tulajdonképpen nagymértékben a digitális készségek stratégiájává vedlette át magát. A digitális szakadék sajnos továbbra is jelen van az Európai Unióban. Azokhoz a tagállamokhoz szólnék, amelyek vezető szerepet játszanak a digitális gazdaság és a digitális társadalom megvalósításában, hogy figyeljenek oda a lemaradókra. A digitális szakadék sokszor úgy oszlik meg, hogy jobb helyzetben vannak a városi területen élők, és rosszabb helyzetben a vidéki területen élők, hogy jobb helyzetben vannak a fiatalabb generációk, és lemaradtak az idősebb generációk. Ugyanakkor vannak különbségek tagállami szinten is, nem csak lakóhely vagy generáció szintjén. Az internethez való hozzáférés gyakorlatilag alapvető emberi jognak kell tekintenünk, hiszen ez garantálja a megfelelő információhoz való hozzáférést. Itt most nem nyilatkozatokra van szükség, hanem arra, hogy belássuk, hogy, a, hogy manapság ahhoz, hogy megfelelő információhoz hozzáférhessen valaki, ahhoz internetes kapcsolattal kell rendelkeznie. A versenyben hiszünk, hogyha a verseny kemény és szoros, akkor azt jelenti, hogy ez megfelelő kontextust teremt az innovációhoz és a beruházásokhoz. Bizonyos szolgáltatás nyújtók néha azt mondják, hogy túlzottan kemény a verseny, és hogy ez így nem jó, ugyanis nem marad pénzük arra, hogy beruházásokat eszközöljenek, Ugyanakkor a mindennapi élet példái mégiscsak azt mutatják, hogyha kemény versenyhelyzet alakul ki, akkor az arra ösztönzi a versenytársakat, hogy további beruházásokat indítsanak el, és megelőzzék a többieket. Bizonyos alacsonyabban, vagy ritkábban lakott területeken nem annyira működik ez a verseny, és ezért ezek természetesen kevéssé vonzóak a magán befektetők szemében. Ezeket a vidéki területeket kell vonzóbbá tennünk a magánszféra beruházóinak számára, hogy itt is megvalósuljanak azok a beruházások, amelyek megfelelő digitális hozzáférést biztosítanak minden egyes vidéki lakos számára. Hát mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt húsz évben a mezőgazdasági termelékenység igen komolyan megugrott az Európai Unióban, És hogy honnan jön ez a termelékenységi növekedés? Hát ez egyrészt az internetnek köszönhető, mert a tudásalapú társadalomban sokkal hatékonyabban lehet akár mondjuk tejet termelni. Tehát a tudás, a közös tudás megosztható, és így tonna per évről 8,2 tonna per évre növekedett az egy tehér eső. Tejtermelés. és az internetről szerzett tudás nem csak ilyen hétköznapi dolgokra használható fel, hanem akár az olasz bortermelés hatékonyabbá és különlegesebbé tételéhez is. És akkor most térjünk rá arra a kérdésre, hogy mégis mit kell tennünk a vidéki területek fejlesztésének érdekében. Új koncesziós modelleket kell kidolgoznunk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk megvédeni azokat, akik az első beruházásukra készülnek. Németországban gondolom, hogy többen hallottak arról, hogy a magánbefektetők igen jelentős módon hozzájárultak a szélessávú internet megvalósításához, és és a beruházók folyamatosan hozták az újabb beruházásokat egymás után. Közös beruházási Itt szóval az új modelleken gondolkozunk. Az a Célunk, hogy az egész földrészt elérjék a magas sebességű hálózatok. Aztán ami pénzügyminiszterekre vonatkozó felvetést illeti. Az ő szerepük persze abban áll, hogy minél több pénzt biztosítsanak az államnak, de a frekvenciákban, frekvenciák tekintetében ki kell jelenteni, hogy azokban az országokban, ahol az országok, a kormányok nem csak a pénzbevételt akarják maximalizálni, hanem a legjobb hálózatokat is biztosítani akarják, ezek a kormányok egyértelműen jobb úton járnak. Hibáznak azok, akik csak a bevétel maximalizásra koncentrálnak azok, akik messzebb tekintőek politikai döntéseikben, és például a spektrum allokációs opciók során nagyobb futamidőkre, illetve határidőket is előirányoznak, bölcsebben járnak el, hiszen helyzetbe hozhatják az új generációs technológiákat. látjuk ezt, hogy a 4G-vel milyen nagy különbségek mutatkoztak az egyes országok 4G hálózata között a tenderezés, illetve a odaítélés eljárásában mutatkozó különbségek okán. Remélem tehát, hogy a, nem csak a legnagyobb ö, ö, azonnali pénzbevételre koncentrálnak majd az államok, a frekvenciák privatizációja vagy koncesszióba adása során, hanem valóban hosszabb távon gondolkoznak majd. Ami a rugalmasságot illeti, valóban a 700 MHz-es tartományban rugalmasságot kell biztosítani. Ahogy bevezetőmben is mondtam, tagállamaink más-más helyzetben vannak, vannak országok, ahol a 700 MHz-et a digitális földi sugárzású tévében nem használják, más országokban viszont éppen a digitális terestriális tévéadásokban használják ezt. Nos, hát hogyan lehet itt segíteni a rászorulóknak? Ez a tagállamok feladata a 700 MHz-től magasabb értéken gazdálkodó telekomok valószínűleg Tizenegy milliárd eurót fordítanak majd a frekvenciák megszerzésére, de hát ezt a pénzt majd a tagállamok használják fel. Hogy mire? Ez az ő döntésük, a rendőrök és a tanárok fizetését is meg lehet ebből emelni, ezekből a bevételekből, de az EU szabályok azt is lehetővé teszik, hogy például a hagyományos rádió TVPC szereplőket támogassák. Valóban még egyszer mondom, ez a tagállamok döntése lesz, hogy akik digitálisan is rászorulók, azokat megsegítsék. hiszen lesznek olyan szolgáltatók, aki ugye 700 MHz fölötti sávot célozzák meg, és ők bizony más helyzetben lesznek, mint a 700 MHz alatti sávot megcélzók. Ami pedig a vidéki térségeket illeti, hát erről már beszéltem. Én nem hiszem, hogy az EU túlzott figyelmet fordítana a részletekre. Nem értek ezzel egyet és azt sem gondolom, hogy a standardok, a normák kialakítása a részletekben vadó elmerülést jelenteni. Nem. Nem is tudnánk együttműködni normák és standardok nélkül. hogyan álmodhatnánk az interoperabilitásról, ha nem volnának közös standardjaink? A digitális identitás kérdésére, kérdését feltették. Hát ehhez egységes normákra, standardokra van szükség, máskülönben ha nem ismerjük el egymás adatait, normáit, standardjait, hogyan lehetne az adatokat kicserélni, és hogyan beszélhetnénk digitális identitásról. Persze, van itt egy területen egy szak kérdéseket szabályozó rendelet, de sok más terület még szabályozatlan. Hát ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen három perccel vagyunk fél hét előtt. Hát én folytathatom így a biztos, folytathatom. Köszönjük szépen, biztos úr. Köszönjük. Biztos úr. Természetesen kapcsolatban maradunk. És uh, várjuk a következő látogatásait, hiszen Ön a felelős a digitális belső piacért, ami szívügyünk. Valószínűleg a következő lépés az, hogy konkrétan megvalósítsuk a céljainkat. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, hogy itt volt. Kedves kolléganő, kollégák, hölgyeim és uraim, holnap 10 órakor folytatjuk. A koordinátorok kivételével, mert ők 9-re jönnek. De a többiek 10 órakor és szavazással kezdünk, mindenki hozza el a kártyáját. Szavazunk 10-kor. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindig jó volt az együttműködésünk az ITRE szakbizottsággal, és várom a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Very good. Very good